So, guten Morgen zusammen. Jó, reg- Jó reggelt kívánok mindenkinek. Kezdjük el a munkát, mivel nagyon szoros programot állítottunk össze mára. Lehet, hogy lesznek bizonyos változtatások, például a 20-as és a 21-es napirendi pontot valószínűleg délutára fogjuk halasztani annak érdekében, hogy hogyha a szavazással, hogyha a szavazással végzünk még időben, akkor még a 20-as, 21-es napirendi pontot is megtárgyaljuk ma délután. Elnök közleménye. I. Minden nyelven elérhető a tolmácsolás, és minden nyelvről elérhető. A horvát, máltai és az észt ugyan nincsen köztük, Viszont teszünk egy kísérletet. Papírt szeretnénk ugyanis spórolni a munkánk során, ezért nem nyomtattuk ki újra a módosító indítványokat, és ezzel elkerüljük azt, hogy túl sok papírt használjunk, és hogy kocsi számra álljanak az ajtók előtt a dokumentumok. A, csak a csak a képviselők kapják meg, tehát nyomtatásban a módosítókat az látogatók, és aki nem képviselő, az pedig vagy saját maga kell kinyomtassa, vagy elektronikusan kell, hogy figyelemmel kísérje a módosítókat. Így 50%-át meg takaríthatjuk a felhasznált papíroknak, ez 80 ezer papírlapot jelent, úgyhogy azt hiszem, hogy ezzel nagyon jó példát tudunk mutatni a többi szakbizottságnak is, hogy milyen módon lehet pénzt megtakarítani. Még egy hozzászólás. Bokros úr. Csak egy szó. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy meg kell takarítanunk a papírt, de amikor angol verziót szeretnék kérni, akkor ne adjanak nekem magyar verziót, tehát legalább akkor gondoskodjanak arról, hogy amit kérek, azt kapjam meg. Standardmäßig bekommt man das immer verteilt in seiner Muttersprache, aber danke, dass Sie nochmal... Általában mindig a, az anyanyelven szoktuk kiosztani a dokumentumokat, de természetesen feljegyezzük a kívánságot, és mindig teljesítjük is, hogyha ilyen kívánságok vannak. Akkor most következik a harmadik naprendi pont. Az EMA ügyvezető igazgatójával, Guido Rázival folytatott eszmecseréről van szó. Szeretettel üdvözlöm igazgatórat itt a parlamentben Szeretettel várom az eszme cserét. Már voltak önnel, illetve az ön ügynökségével korábban is viták. A szakbizottságunk büszke arra és örül annak, hogy van egy ilyen ügynökség, és nagyon jó az együttműködés köztünk, nagyon sikeres a munkánk. Természetesen mindig kritikusak vagyunk a különös, különböző konfliktusok ban sokat vitáztunk, és ezekből aztán egy sor jó intézkedés is született. Meg szeretnénk, ki szeretnénk használni az időt, úgyhogy már is átadom önnek a szót. Tessék, uram! Thank you. Uh, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselők, ez az első alkalom, hogy eljöhettem Önökhöz eszmecserére a Környezetvédelmi Szakbizottságba. A rendelkezésre álló időt arra szeretném felhasználni, hogy a farmakológiai jogszabályok végrehajtásáról szóljak, illetve hogy beszámoljak az első évemről, hiszen már majdnem letöltöttem az első évemet az ügynökségnél. És beszéljek a változásra vonatkozó lehetőségünkről, kapacitásról. Először szeretném megköszönni azt a szerepet, amelyet önök játszottak, és amelynek köszönhetően a jogszabály életbe léphet, működhet. Az ügynökség szakértőinek és személyzetének is szeretném megköszönni az elkötelezettséget, mert ők több mint egy éve már nagyon keményen dolgoztak annak érdekében, hogy sikeresen végre lehessen hajtani ezt a jogszabályt. A farmakovigilanciai rendelet két hónappal ezelőtt lépett életbe, 2012. júliusában vezették be, és a Kockázatelemző Bizottság is, amit SPRAC néven ismernek, a hetedik ilyen tudományos bizottság, amely megkezdi a, működé- a működését. Eddig háromszor ültek össze a bizottság tagjai Önök a jogalkotók már elvégezték a feladatukat, és most ránk vár a sor, hogy az önök elvárásainak megfeleljünk. Azonban nagyon komplex a téma, és hatalmas feladatról van szó. Tehát ezt nem szabad alábecsülni. Tudjuk, hogy Egyetlen egy gyógyszer sem működik kockázatok nélkül, és csak a valódi életben lehet meghatározni a valódi kockálatokat. Ez egy új, innovatív eszköz. Emellett azonban el kell mondanom, hogy nagyon kevés tapasztalatunk van a jelentések kezelésében, illetve ennyire heterogén forrásokból származó információk kezelésében, mint ugye a közvetlen betegjelentések, a vállalatok jelentései, az egészségügyi szakértők jelentései, és hát mindezt képzeljék el ugye 27 különböző tagállamból, és ez a 27 nem sokára 28 lesz. Tehát igen komolyak a várakozások, de azért azt hiszem, hogy a szélsőségeket igyekeznünk kell elkerülni. Tehát ne reagáljuk túl az esetleges nagyobb jelentőségű eseményeket, vagy pedig ne essünk aló másik oldalára sem, hogy túl keveset teszünk, és akkor a detektálás nem valósul meg, amiatt, mert ekkora hatalmas mennyiségű jelentést kell átfésülnünk. Most pedig néhány egyéb gondolatot hadd mondjak el. Miután ez a szakbizottság tavaly júliusában támogatást adott nekem, én megkezdtem ügyvezető igazgatóként az Európai Gyógyszerügynökségben végzett munkámat tavaly novemberben. És hát ahogy az várható volt, a személyzettel, a szakbizottság tagjaival, a szakértőkkel találkoztam, és megpróbáltam minél alaposabban átlátni, megismerni az ügynökség működését, azt a környezetet, amelyben dolgozik, és ahogyan a munkáját végzi. Az ügynökségen belül nagyon kompetens és nagyon elkötelezett kollégákkal találkoztam, és ugyanez a menedzsmentre is igaz. Ők készen állnak arra, hogy szembenézzenek a kihívásokkal, amelyek ránk várnak. Egyébként ez a bizottság tette lehetővé, hogy az ügynökség alkalmazkodjon a változásokhoz, hiszen folyamatosan változik az a munkakörnyezet, amelyben dolgozunk. Nagyon összetett mindig a helyzet. Ez az összetettség egyébként a szerkezeti felépítésből is adódik, hét integrált bizottság működik együtt, és mindegyiknek külön szerepe van. Mindannyian a termékek, a gyógyszeripari termékek életciklusával foglalkoznak, csak különböző megközelítésből. Vannak új lehetőségek, gyógyítási lehetőségek, új technológiák, új fajta gyártási módszerek, amelyek a jelenlegi felügyeleti megközelítés számára és értékelés számára kihívást jelentenek. Tehát, ahogy mondtam, a környezet, a munkakörnyezetünk folyamatosan változik, és valószínűleg gyorsabban fog változni, mint amire mi számítunk. Ezért van arra szükség, hogy folyamatosan készen álljunk az állandó átszerveződésre, alkalmazkodásra. Én azt mondom, hogy ugye a hírnév és a bizalom nagyon sokat számít a munkánkban. Ez pedig attól függ, hogy mennyire megbízható az ezt alátámasztó tudományos munka, amelyre alapozva a döntéseinket hozzuk, és milyen, mennyire tudunk átláthatóan kommunikálni, ezeket a döntéseket a lehető legátláthatóbban meghozni. Ebben a tekintetben azt hiszem, hogy a bizottság támogatása nagyon fontos volt, hiszen folyamatosan támogattak bennünket annak érdekében, hogy minél szolidabb tudományos véleményt tudjunk formálni. És ez hozzájárult ahhoz is, hogy megerősödött az ügynökség hírneve, és a bizalom is erősödött az ügynökség iránt. Zárásként azt mondanám, hogy megköszönöm az önök segítségét, és remélem, hogy önök is elismerik azokat az erőfeszítéseket, amelyeket mi megtettünk a bizalom kiépítése érdekében, hiszen itt 500 millió állampolgár egészségéről van szó. Végül pedig a parlament képviselőinek köszönöm a munkáját, az ügynökség igazgató tanácsában Lémer professzor az egyik nagyon fontos az ő munkájuk, hiszen ők egyfajta kapcsolatot teremtenek a parlament és az ügynökség között. A meghívást is köszönöm, és hadd mondjam el, hogy mielőtt, hogy mióta az ügynökségben dolgozol, nagyon, dolgozom, nagyon sok támogatást kaptam ettől a szakbizottságtól. És ezt köszönöm önöknek, és köszönöm azt is, hogy mindig konstruktívan fordultak felénk. Örömmel várom a további közös munkát. Mr. Rázi, and... Köszönöm szépen, Rázi úr. Akkor most megnyitom a vitát. És eh, először az emával kapcsolatot tartó személynek, Dagmar Roth Bérent asszonynak adom meg a szót, aki mindig eh, szemmel tartja azt, hogy eh, mi történik, és mindig kihasználja az alkalmat arra, hogy jelentést tegyen a legújabb fejleményekről. Dagmar Roth Bérent asszony. Köszönöm szépen. És üdvözlöm Rázi úr, és köszönöm, köszöntöm Pinolisztikom a kollégát is, aki ott ül az első sorban, és Elnézést kérek azért, hogy professzor, Lemmer professzor nem tudott eljönni. A lányának az esküvője lesz holnap, és ezért maradt otthon a családjával, és azt hiszem, hogy ezért nem is tehetünk neki szemrehányást. Nagyon örülök neki, hogy Rázi úr eljött hozzánk, és hogy vitázhatunk már másodszorra igaz, ügyvezető igazgatóról. Ugye először akkor jött ide, amikor jelölték a pozícióra, most 11 hónap múltán megint eljött, hogy elmondja, hogy hogy men, megy a munka. Több dolognak is örülök, elsősorban annak, hogy aláhúzta, hogy a gyógyszerek nem kockázatmentesek. Ezt nem szabad elfelejtenünk, akkor sem, amikor a keret jog, a jogszabályokat és más témákat vitatunk meg. Mindig nagyon-nagyon vékony jégrétegen járunk, és ezért nagyon fontos, hogy erre figyelemmel legyünk, és hogy a gyógyszereket megfelelő módon felügyeljük. Nagyon örülök annak, amit elmondott. Két vagy talán két és fél kérdésem lenne amely valószínűleg más képviselőket is érdekelni fog majd. Először is az EMA munkájának komplex jellegére utalt, például arra, hogy hét egymással összefüggő bizottságból áll. Tudjuk, hogy ezek a bizottságok, a CHMP, amely az emberi használata szángyógyszerekkel foglalkozik, aztán a, az haladó terápiák, a, és a többi, és a többi. Tudjuk, hogy ezek, mint ahogy nálunk is a parlamentben, saját kis királyságokat alakítanak ki, elnézést kérek, hogy ezt a szót használom, és ugye tudjuk, hogy a, a kis királyságokban, hercegségekben olyan önálló élet is tud kialakulni, ami nem mindig előnyös valószínű mást is érdekelne, hogyha most arról beszélne, amiről tavaly mikor itt volt első alkalommal akkor azt mondta, hogy szeretné, hogyha ezen a téren előrelépés történne. Mondja el, kérem, hogy történt-e valami. Tudjuk, hogy ez, az ilyesfajta változások nagyon lassan mennek végbe, mint ahogy egy, egy tartályhajó, egy jégtörő is nagyon lassan tud megfordulni, de azért biztos, hogy vannak előrelépések. Van-e haladás, van-e a hatékonyság terén egy kis javulás, erősödött-e a hálózat? és különösen az érdekelne minket, hogy az EMA-ban fel kialakult struktúrákat hogy tudják koordinálni, hogy tudnak jobb együttműködést biztosítani a különböző biztos, bizottságok között. És ugyanakkor még az érdekonfliktusok kérdését is fölvetném. Tudom, hogy sok képviselőt érdekel ez a kérdés, hiszen újra és újra az asztalra kerül a, a téma. Nagyon sok olyan ügy, ügynökség van, ahol érdekütközés van, ezt szeretném, hogyha tisztázná, szeretném, ha elmondaná, hogy az ilyesfajta bírálatokat hogy tudja megválaszolni, és hogy az emára vonatkozóan hogy néz ki a helyzet. Aztán elnök úr és Rázi úr, az, önök, az ön szervezete szervezetének bizalomra van szüksége, de türelemre is. Lehet, hogy én különösebben nem vagyok erős ezen a téren, a türelem nem a legerősebb erényem, nem a legjobb oldalam. Persze dolgozom én is azon, hogy ez jobb legyen. Minden esetre abban biztos vagyok, hogy bíznunk kell önökben, hiszen csak így tudják elvégezni a munkájukat. Nagyon örülök neki, hogy szorosan együttműködik a bizottsággal, hiszen csak akkor tudnak jó munkát végezni, hogyha a bizottság támogatja az önök munkáját. Tudom, hogy a múltban nem volt ez az együttműködés teljesen tökéletes. Mindannyian arra törekszünk, hogy minél jobb lenne az együttműködés. Remélem, hogy a bizottság és önök közötti, valamint a bizottság és köztünk folyó együttműködés is minél jobb lesz a jövőben. Köszönöm szépen. Elnök. E, felolvasom a hozzászólók listáját, és e, aztán a lista szerint, listát lezárjuk, és a lista szerint adom meg a szót majd a hozzászólóknak. Linda McEwan, e, Miroslav Mikolasic, dann die Kollegin Kukovic, Bokros, dann Michel Rivasi, Corinne Lepage und dann möchte ich auch noch den Vertreter és aztán még az igazgató tanács képviselőinek is magadom a szót, de most először Péter Líze következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Rázi úrnak ezt az előadást, és köszönöm az eszmecsere lehetőségén. Én is köszöntöm a vendégkollégát, és Dagmar Roth Bérent munkáját is Két dolgot szeretnék röviden megemlíteni. Az egyik az átláthatóság, átláthatóság a klinikai vizsgálatok kérdésében. Voltam Londonban egy kis delegációval, és és ott is tudomásunkra jutott, hogy az EMA nagyon aktív, de hogy a, az átláthatóság témája mindig újra és újra felmerül a klinikai vizsgálatoknál, különösen a harmadik országokban. Ezek a klinikai vizsgálatok mindig a bevételekhez kapcsolódnak, nem védik megfelelőképpen az a vizsgálatokban résztvevő pácienseket, és emiatt a harmadik országokban résztvevő, ilyen vizsgálatokban résztvevő emberek egészsége is fenyegetve van, fenyegetés alatt van, ugyanakkor az európai polgárok e, egészsége is. És Lódóban arra azt hallottuk, hogy olyan, olyan adatok is vannak, ezek, ezek a vizsgálók olyan adatok is, adatokat is felmutatnak, amelyek konkurenciától jönnek a konkurens cégektől, és az nem biztos, hogy ezekben az adatokban megfelelőképpen bízni lehet. És úgy gondoltuk, hogy itt a kereskedelmi érdekek túlságosan befolyásolják az ilyen kérdéseket. Aztán a másik az előrehaladott terápiák kérdése, ami aminek során azt hallottuk, hogy van egy termék, amely már 2000, amelyet 2007-ben engedélyeztek, és ö, ö, ez ezzel kapcsolatos jogszabály, az ezzel kapcsolatos jogszabály gyakorlatilag ö, gyakorlatilag akadályozza az innovációt az új termékek innovációval kapcsolatos jogszabály. Szeretném tudni, hogy mit kíván tenni az EMA ennek a helyzetnek a javítására. Linda McEwen. Köszönöm Rázi úr, hogy eljött hozzánk. Dag már megemlítette a bizottsággal ápolt kapcsolataikat, azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. Nagyon megdöbbentem, amikor a farmakovigilanciáról szóló jogszabályon munkálkodtunk, akkor a bizottság megvizsgálta a jogszabályok gyenge pontjait, és amikor az EMA-val felvettem a kapcsolatot, ebben az ügyben azt hallottam, hogy az EMA-t nem is keresték meg a vizsgálat során. Én tudom, hogy az EMA-nak és a bizottságnak különböző feladatai vannak, de az nagyon fontos lenne, hogy a közjó érdekében működjenek együtt az ilyen munkák során, hiszen a jogszabályok megalkotása és végrehajtatása mindannyiunk érdekében áll. Tehát nagyon fontos lenne, hogyha az EMA-val konzultálnának, amikor ilyesfajta jogszabályokat vizsgálnak felül. A farmakovigilanciai vigilanciáról szóló jogszabályok jól haladnak. Volt egy találkozó, amelyet Brüsszelben tartottak, és amire nem tudtam elmenni, Tudom, hogy még mindig nagyon sok feladat áll előttünk, többek között azért is, mert a betegeknek nyújtott tájékoztató témájával együtt került az asztalra és a tanács elé, és akkor úgy döntöttek, hogy a farmakovigilanciát egy kicsit elhalasztják annak érdekében, hogy átláthatóbb legyen a betegek tájékoztatásáról szóló munka de minden esetre haladni kell azzal is. A nemzeti ügynöksége kérdését is felvetném, hiszen elmondta, hogy a jelzések mennyiségét, a jelentések mennyisége aggodalmat okoz önnek is de ugye nem az önök dolga az, hogy egyes páciensektől érkező jelentéseket is összegyűjtsék, ez az különböző nemzeti testület nemzeti ügynökségek dolga lenne. Úgyhogy azt szeretném tudni, hogy a nemzeti ügynökségek hatékonyságának ellenőrzésével mennyi időt töltenek, hiszen ha az ilyesfajta munka befolyásolhatná a nemzeti ügynökségek munkáját, hatékonyságát. Tehát azt szeretném tudni, hogy az EMA milyen módon, milyen mértékben ellenőrzi a nemzeti ügynökségek hatékonyságát. Végül pedig még a farmakovigilanciával kapcsolatban nagyon szorosan figyelmel követjük a az olyan gyógyszerek listájáról szóló vitát, amely különleges figyelmet igényel, és amelyet kapcsolatban van egy ilyen szimbólum, amit ki kell dolgozni. Tudjuk, hogy van, akinek nem tetszett egyáltalán ez az ötlet, tudom, hogy vannak lobby tevékenységek, de a mediátor botrány fényében gondolom, hogy ön is megérti, hogy mennyire fontos most ez a kérdés, hogy mennyire fontos, hogy a farmakovigilancia területén ezt a szimbólumot jövő évre kialakítsák, és hogy ez használatba is kerüljön. Köszönöm szépen, Linda McKeven. Most Miroslav Nikolázics következik. Mr. Chairman, uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a főigazgató úrnak, hogy eljött hozzánk. Kiváló lehetőség ez arra, hogy ezt cserét folytassunk, és üdvözlöm azt, hogy a bevezetőjében elmondta, hogy ezzel a szakbizottsággal, az MV szakbizottsággal szorosan együtt kíván működni az egészségügyi, illetve az orvosi eszközök témájában. Egy nagyon gyakorlati dologra szeretnék rámutatni, új helyzet alakul ki, bizalmat kívánnak építeni, új bizottságokat építenek, állítanak föl az emán belül. Ez kiváló, és természetesen erre időre van szükségük, ahogy Dagmar út Berent is elmondta. Hiszen nagyon fontos, hogy megfelelő eredmények szülessenek, és a betegek előnyére szolgáljon az új rendszer. Természetesen az alapelv, alapelvet teljes mértékben támogatom, és ugye ott van a összeférhetetlenség kérdése, Többször beszéltünk már erről, hogy is mondjam, vannak olyan szakértők, akik gyógyszeripari cégekkel kapcsolatban állnak, kutatóként, kutatókkal, orvosokkal, és ahogy ön is elmondta, hét különböző bizottság foglalkozik ezzel az emán belül. de nem világos, hogy kinek milyen kapcsolata volt gyógyszeripari cégekkel, ezek közül az orvosok és kutatók és szakértők közül. Például azt tudjuk, hogy az orvostanhallgatók hat éves tanulmányok után erkölcsileg ebből a szempontból tiszták, tehát ez valószínű, de a kérdés nagyon egyszerű. Hogyan határozzák meg, hogyan nézik meg, hogy ki az, aki alkalmas, és ki az, aki nem? és lehet-e olyan embert kinevezni, akit nem vesznek föl a bizottságba, az önök bizottságba, bizottságába, de együtt működik majd önökkel, illetve tapasztalattal rendelkezik már a gyógyszeripari cégek kapcsán. Köszönöm szépen. Kukovics kollega azt következik. Hvala lepa, predsednik in uh, lepo pozdravljeni. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném szeretettel üdvözölni Rászi urat. A gyógyszerekhez mindig kapcsolódik némi kockázat. Ezzel kapcsolatos az első kérdésem is arra azokra a betegekre gondolok, akik krónikus betegségekben szenvednek, hogy lehet ezzel kapcsolatban megfelelő átláthatóságot teremteni annak érdekében, hogy mindig tudják, hogy ami, az a gyógyszer, amelyet, amelyel helyettesítenek egy másikat, ugyanolyan hatékony, mint a régi volt ezzel kapcsolatban még arra is gondolok, hogy a a gyógyszerek bioekvivalent, bioekvivalens helyettesítőivel kapcsolatos átláthatóság hogy biztosítható. Hiszen az az eljárás, amelynek során az egyik államban bevezetnek egy gyógyszert, annak, annak mindenképpen nyíltnak kell lenni. Bokros kolléga következő. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt látjuk, hogy manapság Európát az egyik legkevésbé ígéretes növekedési területnek tartják a világgazdaságban de azt mondhatjuk, hogy az orvostudományban, illetve a gyógyszeriparban Európa még mindig élen jár, és a növekedés egyik motorja. A kérdésem pedig a következő. Hogyan lehet ezt az előnyt kiaknázni, és előnyt kovácsolni belőle, hogyan lehet ezt érvényesíteni az Európai Unió határain túl is. Tehát a kérdésem konkrétan, hogyan működnek együtt az Európai Unió határain kívül levő intézményekkel, annak érdekében, hogy valóban elterjesszék azt, amit elértünk, és a közjó érdekét, a közjót javítsuk, tehát a közegészségügyi helyzetet. Köszönöm, Michel Rivázi. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr, és én is üdvözlöm Önt, Rázi úr, ebben a bizottságban. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon is elégedett vagyok, hogy az igazgató úr azt felismerte, hogy nagyobb fokú átláthatóságra van szükség, ugyanakkor ami az összeférhetetlenség problémáját illeti, ott is történt már előrelépés. Azonban van egy-két kérdésem a következő lépésekkel kapcsolatban, hiszen természetesen az érdekekkel kapcsolatos nyilatkozat az mind üdvözlendő, de mi van akkor, hogyha az eljárás nem tartjuk érvényben? Hiszen hiába van meg a megfelelő eljárás, hogyha végén nincsenek szankciók. Tehát egyrészt ugye az emától a felelősségvállalást várjuk, és ott vannak a különböző érdekek, az összeférhetetlenség, de hogyha ez, ez a helyzet áll fenn, akkor milyen szankciókat vezetünk be, vagy milyen szankciók vannak? Hogyan lehet, hogyan lehet el hogyan lehet elvárni az emberektől azt, hogy aki az EMA-ban dolgozott, az utána ne lépjen be a gyógyszeriparba, illetve ne dolgozzon ott. Aztán a következő kérdésem a klinikai kísérleteket illeti. Ezek ugye rajta vannak az interneten, vagy rajta vannak az interneten, hiszen ez az átláthatóság egyik formája. Aztán az utolsó kérdés a gyógyszerekre vonatkozik. Több alkalommal találkoztunk már azzal a problémával, hogy a gyógyszereknek másodlagos hatása, mellékhatása van. A kérdésem pedig az, hogy vannak-e kutatások, tanulmányok, kellő mértékű tanulmányok, amelyek meg tudnák határozni, hogy mik a mellékhatások, és ez mennyire veszélyes az emberek számára. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy az orvosokat megfelelően tájékoztassuk, és a tanulmányok alapján pontosan lássuk, hogy, hogy milyen gyógyszereket, hogyan fogunk kivonni a piacról. Láttuk ezt a mediátor példáján. Nagyon sokszor vannak olyan gyógyszerek, ahol egyszer, egyszerűen csak az alkalmazást, a használatot korlátozzuk, és nem vonjuk ki őket a piacról. Fontosnak tartanám ezt megoldani. És végül egy utolsó megjegyzés. Az Európai Gyógyszerügynökségben nem lenne jó, hogyha lenne egy munkacsoport, mint ahogy itt az Európai Parlamentben, tehát egy önkéntes és tudatos csoport, amely meg tudná vizsgálni, hogy, hogy felmerültek-e problémák, és akkor ezt megpróbálná megölteni. Tehát azt szeretném, hogy az európai parlamenti képviselők kicsit nagyobb mértékben részt vennének az EMA munkájában. Köszönöm, Korin Lepás. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözlöm az igazgató urat. Én is egyetértek Rivázi asszonynal. Nagyon konkrét lépésekre lennék kíváncsi, tehát a milyen következő lépések vannak egy-egy, egy-egy konkrét esetben az ellenőrzésekre gondolok, az érdeknyilatkozatokra, az összeférhetetlenségre, illetve a nemzeti hatáskörökre, érdekeltségekre, tehát nagyon fontosnak tartom, hogy a jó irányba haladjunk. Ezt üdvözlöm, hiszen véleményem szerint nagyon nehéz helyzetben vagyunk jelenleg, és az állampolgárokban bizalmat kell építeni, bizalomra van szükségük, és a foglalkoztatás után az egészségügy a legfontosabb kérdés. Ez pedig azt jelenti, hogy rendkívül fontos, hogy bízhassunk az önök ügynökségében, hiszen ez adja az egész Európai Unióban az alapegyensúlyt. A kérdésem pedig az, hogy mi fog most történni. Tehát milyen, milyen szakértőkkel és hogyan fognak dolgozni, megvannak a jó gyakorlatok, és a döntések valóban a gyakorlatban érvényesülnek-e. Érvényesítik -e ezeket. Tehát például kikérnek-e kettős kutatói vélemény szakértői véleményt, és fontosnak tartom, hogy a gyógyszeriparra dolgozó szakértők mellett legyenek olyanok, akik nem tartoznak a gyógyszeriparhoz, és így egy globálisabb kép alakulhat ki egy-egy témáról. Nem tudom, hogy úgy gondolja-e, hogy egy-egy döntést meg lehet-e változtatni. A pénzügyi kérdések, az egészségügyi kérdések miatt, mert ugye önök, mint gyógyszerügynökség előtérben vannak, és elől, előzetesen illetve probléma utol, uta, egy problémát utólagosan is kezelnek, de előzetes odafigyelésre, megelőzésre is szükség van, hiszen a betegségek rendkívül sokba kerülnek Európa számára, még akkor is, hogyha a gyógyszeripar jelentős. Tehát kérdésem, hogy hogyan kívánják a patológiát csökkenteni, hogyan próbálnak a megelőzésre nagyobb hangsúlyt fektetni, és így jobb közegészségügyet biztosítani az állampolgárok számára. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló Mari Pridoc. Grazie Presidente. Eh, io intervengo quasi per ultimo per per salutare... Én vagyok az utolsó felszólaló, azt hiszem, és én is üdvözlöm Rázi urat. És még azt hiszem, hogy nagyon korai lenne az ügynökség munkáját értékelni. Elmondta, hogy a gyógyszereknek megvan a kockázatuk, tehát az ön feladata egyre nehezebb és nehezebbé válik. Ezen kívül azt gondolom, hogy az európai állampolgárok egészsége, illetve azon, azok egészsége, akik az EMA munkáját élvezhetik, azon múlik, hogy ön hogyan dolgozik. Tehát szeretném megragadni a lehetőséget, és igazából ez az, amit mondani kívántam. Hogy elmondjam, hogy a, a hatóságok hatóságok munkáját hogyan lehet segíteni. Megkeven kolléga nő, illetve a kollégák. mind elismerik a szakértők hitelességét, illetve szaktudását, amikor amikor a régióknak Kataszáró, régióknak az elnöke volt, akkor a Kataszáró egyetemen egy külön részleget állítottunk föl, és ő volt az, aki átvágta a szalagot, felavatta ezt, Köszönöm. Grazie. Mario, vielen Dank. Köszönöm szépen ezt a kis személyes hozzászóló, hozzászólást is, ezt is szeretjük a parlamentben, és szeretjük, hogyha valakit dicsérnek a kiválóan elvégzett munkájáért. De most akkor át is adom a Giuseppe Isikónak a szót. Ő még egy pár szót szeretne hozzátenni. Köszönöm szépen, elnök úr. Most mindenki érti már, hogy me, miért eh, vagyok ennyire boldog, és miért szeretek ennyire ide jönni. Köszönöm Ród Berent asszonynak is a dicséretet. Eh, a hagyományos eh, gyógynövény gyógyszerek, illetve gyógynövény, gyógynövényből készült eszközökkel kapcsolatban mind a ketten nagyon sokat dolgoztunk, és most ugye, és, és sokszor vitáztunk a az őssejtekkel kapcsolatos kutatással is, és lám most két Nobel-díjat is adományoztak ebben a témában ami csak aláhúzza azt, hogy tényleg ez egy fontos kérdés. Nagyon örülök neki, hogy itt lehetek, és elmondanám Mário Perilről, hogy kiváló elnök helyettes. És szeretném önök előtt most feltárni azt a vélemény, abeli véleményemet, hogy professzor, Rázi professzor milyen szerepet fog tudni játszani az ügynökségben. Ez a, ez a szerep tulajdonképpen rengeteg kihívással jár, és az ember reszket, amikor arra gondol, hogy milyen komplikált, milyen súlyos, nagy feladat terheli az ő vállait. De hadd mondjam el azt is, mivel én is az igazgató tanács tagja voltam, hogy most valami új alakul ki, alakulóban van egy új stratégiai jövőkép, egy dinamikusabb működési mód, a koordináció, az együttműködés ilyen sok különböző bizottság között, ami itt az ügynökségben létezik, korábban nagyon nehéz volt. És úgy gondolom, hogy most ez az új vezetés jó irányba tereli az együttműködést. Még Hadd tegyem azt is hozzá, és itt a parlament történetéhez is kapcsolódik, amit mondani akarok, hogy annak idején farmakovigilancia területén volt egy patri jelentés, az e- elővigyázatosság elvéről, és akkor én mindig azt hangsúlyoztam, hogy nem szabad olyan, ö, olyan gyógyszereket piacra dobni, amely, amelyeknél fennáll a gyanú, hogy fenyegeti a polgárok egészségét. Most a, ugye, amikor már a farmakovigilancia ilyen erős tudományágá fejlődött, akkor már megértjük, de akkor még inkább arra gondoltak, hogy a kutatásra folytatott költségeket valahol be kell hajtani, meg kell keresni. Ami persze megérthető, de most Európában más már a hozzáállás. De ugye mindig e között a két dolog között kell megtalálni az egyensúlyt, a farmakovigilancia között és a között, hogy amikor új gyógyszereket gyártunk, akkor azok megtérülnek-e vagy nem. Tehát a legfontosabb dolog itt az az egyensúly. És a farmakovigilancia, hogyha hatékonyan működik, akkor valóban meg tudja ezt valósítani, és akkor megvédhet egy, egy sok, csomó embert attól, hogy a gyógyszerek megmérgezzék őket, mivel megakadályozza a gyógyszerek forgalomba helyezésén. Most a klinikai kísérletekkel kapcsolatban. Tudják, van ez az Európai Gyógyszerügynökség nevű szervezet, amely elkötelezett emellett a munka mellett, és évek óta végzi ezt a munkát. Most miért kellene ezt a munkát megkettőzni a bizottság égiszén belül? Ugye van ez a CHMP bizottság, amely kiválóan végzi a munkát, és ezért senki nem szól bele a munkájukba, és nincs semmiféle politikai vagy másféle irányító szervezet, amely beleszólna abba, hogy ők milyen munkát végeznek, mert kompetensek. Tehát nagyon fontos lenne, hogy elkerüljük az ilyesfajta konfliktusokat a jövőre nézve, és hogy ne kettőzzük meg az ugy- ugyanolyan jellegű feladatokat két különböző szervezet égisze alatt. Na most, biztos vagyok benne, hogy az Európai Gyógyszerügynökség, amennyiben az Európai Parlament ellenőrzi a munkáját, és amennyiben a bizottság is korrektül együttműködik vele, megteremti az egyensúlyt, amely a betegek érdekét fogja szolgálni. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen az önmunkáját is az igazgató tanácsban, és akkor most visszaadom a szót Gidó Rázi úrnak, hogy reagáljon az elmondottakra. Tessék, uram, önni a szó. Eh, I try to, to take... Köszönöm szépen. Először is Rót Berent asszony kérdésére válaszolnék. Ő arról beszélt, hogy milyen bonyolult a feladatunk, és hogy mit teszünk annak érdekében, hogy a hatékonyságunkat növeljük illetve ezt a bonyolultságot megpróbáljuk valahogy megoldani. Alapvetően két oldal van, az egyik ugye a tudomány, a másik pedig a menedzsment. A tudomány a bizottságokkal és a szakértőkkel dolgozik együtt, ez pedig azt jelenti, hogy hét szakbizottságunk van, és ahogy elmondtam, ezek a szakbizottságok különböző szegmensekkel foglalkoznak, és három ülésünk már volt, működik az eddigi rendszer, van egy koordinációs tanács, ami az, az elnököket, a bizottsági elnököket fogja össze, és megpróbálják anticipálni a problémákat, és következetességet biztosítani az értékelés során. hiszen egy pár éves időkeretről beszélünk, ez pedig azt jelenti, hogy nagyon fontos, hogy folyamatosságot és következetességet biztosítsunk. Második megjegyzésem, egy tudományos csapatot hozunk létre, tudományos író csapatot, Ez pedig azt jelenti, hogy meg fog, próbáljuk összefogni a szaké, szaktudással rendelkező szakértőket, és ezeket, ezeknek a véleményét érthető formában megfogalmazni, és így, így könnyebb lesz látni, hogy, hogy hogyan és milyen döntés születik. A harmadik lépés már három munkacsoportot kivontunk, 76 munkacsoportunk volt, több mint 3000 szakértő bevonásával dolgoztak, most pedig ez azt jelenti, hogy az összes háttér tudást össze tudtuk fogni, de hogyha nem szervezzük meg a munkánkat, akkor ez a szaktudás elvész. És itt jön a menedzsment megközelítése. Van egy folyamatos tevékenységünk, amely keretében elemezzük az egyes eljárásokat. Ez már nagyon fontos eredményeket hozott, hiszen megpróbáljuk a erőforrásokat felkutatni, illetve a megfelelő helyre allokálni. illetve bizonyos pénzügyi forrásokat is megpróbálunk megtakarítani. Az információs és kommunikációs ágazat nagyon komplex adatbázisokkal dolgozik, és ez egy hatalmas átdolgozási folyamaton megy keresztül. Ez eléggé triviálisnak mondható, de látható, hogy milyen erőfeszítéseket teszünk. 3 millió áll rendelkezésünkre a tevékenységek újrafelosztásához. Tehát ez a három alappillér, amely a hatékonyságot növelni, és azt kell, hogy mondjam, hogy a vezetőség támogatása, illetve reakciója üdvözlendő. Tehát remélem, hogy ezzel választottam a kérdések egy részére. De Lise úr az átláthatóságról beszél. Növeltük az átláthatóságot, nagyon sok lépés erre irányul, természetesen ez az egyik prioritás számunkra. Az egyik a jegyzőkönyvek közreadása, a Koma PDC és a PREK bizottságokban, és ezek tapasztalatait megpróbáljuk összefogni, és jegyzőkönyvbe a jegyzőkönyveket kiadni, tehát minden jegyzőkönyvet minden szakbizottságról. Ami pedig a klinikai kísérleteket illeti, igen, ezeket is közzétesszük hamarosan. Többen rákérdeztek erre a témára. November 22-én egy nagy ülést fogunk szervezni, amely arról szól, hogy hogyan hogyan próbáljunk adatokat szolgáltatni úgy, hogy ne csak a, a versenytársak kérjék ezeket az adatokat, hanem mindenki megértse, a közvélemény is lássa, hogy miért hoztunk egy-egy döntést, mik a tudományos érvek mögötte, és nagyon remélem, hogy a gyakorlatban résztvevők mind elmondják majd a véleményüket, hiszen az év végén az adatok közreadása megtörténik. Ahogyan ön is elmondta, ez az egyik fontos probléma. Meg kell próbálni egyensúlyt találni a között, hogy előnyt, előnyt húzzon valaki ebből, tehát nem tisztességes előnyt, illetve megfelelően tájékoztassuk az embereket. 2012. áprilisában egy munkadokumentumot hoztunk létre, amely arról szólt, hogy az Európán kívüli kísérleteket hogyan kezeljük, hogyan fogadjuk el azok eredményeit. A Helsinki nyilatkozatot mindenképpen érvényben kívánjuk tartani, teljesíteni kívánjuk, és a vizsgálatok ennek fontos répét kép- képezik. Foglalkoznunk kell azzal a problémával is, hogy az ellenőrzőink korlátozott hatáskörrel rendelkeznek, nem tudunk közvetlenül monitoringot folytatni, és nem tudjuk azt sem, hogy hogyan vonták be a betegeket az egy-egy kísérletbe, egy-egy kísérletben. Ez egy nagyon fontos probléma, és remélem, hogy sikerül majd erre koncentrálni és ezt megoldani. Nézzük, ami a kiemelt terápiákat illeti. Nos, egyetlen egy termékkel foglalkoztunk ennek kapcsán eddig. Remélem, hogy ez majd bővülni fog. Az első génterápia ugye sikernek mondható. Nagyon sokan esetleg azt gondolják, hogy ez nem volt siker, hiszen nagyon nehéz volt végleges döntést hozni. Két évet vett igénybe ez a génterápia, és három szakbizottság foglalkozott vele párhuzamosan. Végül megszületett a megoldás. Ez az első alkalom, hogy értékelés született, és teljesen különböző megközelítéseket alkalmaztunk, tehát nem csak a statisztikai eszközt, ugye az az első számú eszközünk, itt nem a, a populáció számát, számán alapult a döntés, tehát valóban látnunk kell hogy a jelenlegi jogszabályok keretén belül mi a pozitívum, és a bizottságok bizony addig vitatkoztak és beszéltek erről a kérdésről, amíg meg nem született a megoldás. Ez pedig egy új lehetőséget nyitott, ez pedig arra ösztönöz bennünket, hogy még bátrabbak legyünk, és további projektekkel foglalkozunk ebben a keretben. Aztán van még egy optimizmusra okot adó dolog, hogy azt hiszem, hogy a 250 termék van az első fázisban, tehát a kísérleti fázisban, a kísérleti klinikai kísérletek első fázisában, és tehát 250 terméket kell értékelnünk. Tehát itt teljesen új megközelítést, új terápiát kell kialakítanunk. Tehát ez optimizmusra ad okot, és szeretnék változtatást eszközölni a szakértők felvételében, illetve a munkatársak felvételében. Statiszta, statisztikai szakértőre van szükség, genetikusra, akik a döntéseket, az új terápiákkal kapcsolatos döntéseket alá tudják támasztani. Tehát ennyit a megközelítésünkről. Azt hiszem, egy kicsit bonyolultan fogalmaztam, de hát valóban nagyon sok tevékenységet ölelünk föl. Megkeven asszony. A bizottsági kapcsolatokra kérdezett rá. Nos, az Európai Bizottsággal való kapcsolatra kérdezett rá és azt hiszem, azt mondhatom, hogy szisztematikusan és nagyon jó alapokra helyezkedve működünk együtt. A bizottsággal együtt dolgozunk a főigazgatóval, és tudom, hogy az, az én munkatársaim is állandó kapcsolatban állnak a bizottság releváns részével. Vannak néha nehézségek, az összes tevékenység nyomon követésében, de bízom abban, hogy a jövőben elismerik a szakértelmünket, a szaktudásunkat, és a jogalkotási folyamatban is kikérik a véleményünket. A technikai input, a technikai hozzájárulásunk hogyan becsüljük, becsüljük meg az e- e- egyes termékek hatását a közegészségügyre, szerintem ez létfontosságú, és ez egy nagyon fontos input a jogalkotáshoz. Így lehet elkerülni a jövőben a komoly problémákat. Uh, uh, well, uh, about the black symbol, I, I know that it was a long process. The consultation uh, has been took a long time. Ami a fekete szimbólumot illeti, hosszú uh, folyamat volt ez, és uh, a civil társadalom képviselői még nem vettek ebben részt sajnos, úgyhogy külső szakértők bevonásával kellett dolgoznunk, és azt hiszem, hogy a folyamat végén oda jutottunk, hogy elfogadtuk elfogadtuk ezt a szimbólumot, és a bizottsághoz került a kérdés végleges döntésre. Tehát a legjobb tudomásom szerint most itt járunk ebben a kérdésben. Ami a tagállamot illeti, az egyik nagyon fontos aggályomra mutatott rá. Tehát nem csak arról volt hogy a betegek és a szakértők hogyan jutnak be az adatbázisba, hanem a nemzeti rendszerek nemzeti rendszerek alkalmazásáról volt szó. Szóval itt 27 különböző rendszerről beszélünk, abszolút heterogén képet mutat, és a szignál detektálása, leírása teljesen eltérő képet mutat, és sajnos nem tudjuk ezt a rendszert megtisztítani, hiszen az egyik probléma az az, hogy duplikációk vannak, ugyanabban az az esemény három szignált indít el, három szignált generál, és ez egy heterogén helyzetet hoz létre, föl kell készülnünk erre, de nincs tapasztalatunk ezen a téren. Ez tehát problematikus. A weboldalon, a honlapunkon az a hatóanyagok listáját látják, mint egy 106 hatóanyag listáját és ezeket nyomon kell követniük a tagállamoknak, és azt látjuk, hogy nagyon jó együttműködésről tesznek tanúbizonyságot a tagállamok. Valóban információcsere, az információcsere működik a tagállamok között. Ami a szakértőket illeti, Az összeférhetetlenségi gyakorlat azt mutatja, hogy a mintegy négyezres pool sikerült 3500-ra csökkent, ezt 3500-ra csökkentettük, 3500 szakértőre. Ezt két oldalról is értelmezhetjük. Egyrészt ez egy jó jelzés, hatékony rendszer működik, az összeférhetetlenségek föltárására, másrészt ott van az a probléma, hogy esetleg három év vagy öt év, amely a folytonosságot megszakítja, tehát egy ilyen hiátus, esetleg túlságosan hosszú idő, a szakértők versenye is nagyon súlyos probléma, és azt kérjük a cégektől, hogy ezt ne tegyék. Nagyon nagy a terhelés, a munkaterhelés, ez egyre nő, tehát szerintem jó lenne, hogyha nem használnák nem használnák föl a cégek az összes szakértőt, mert különben egy kontraproduktív rendszer alakul ki, és ugye korlátozott a hatáskörünk. Ami a nagyon ritka betegségeket illeti, lehet, hogy egyetlen egy szakértőnk van, mondjuk erre a területre. Ez pedig azt jelenti, és ugye itt visszatérnék a jobb megközelítés, jobb szervezés kérdésére. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a különböző szakbizottságok különböző szakértőkkel dolgoznak, és most van egy tudományos koordinációs tanács, ők pedig a mind, mindegyik terapeutikus területen azonosítják a szakértőket, és ugyanazokat a szakértőket vonják be, így kialakul egy olyan szakértői csoport, amely ütőképes. Ezen kívül az FDA tapasztalatára is építünk, és ott egy 25%-os hiány jelentkezik a szakértői gárdában a szakértői verseny miatt. Ez mindenképpen problémát jelent. Nézzük próbáljuk az ipart arra ösztönözni, és azt hiszem, hogy Rivázi asszony és Lepázs asszony kérdeztek erre rá. Tehát a probléma a következő. Milyen dokumentumokat kell megnéznünk? Vannak a regionális érdeknyilatkozatok, de hát ez elég korlátozott. Ott vannak az önéletrajzokat, szívik, és és nagyon hálásak vagyunk azoknak, akik ezt beküldik, de nincsenek meg a forrásaink arra, hogy ezeket nyomon kövessük folyamatosan, ami nagyon hatékonyan működött, az az úgynevezett Sunshine Act, ami az Egyesült Államokban nagyon jól működik, azt kérik a cégektől, hogy adják meg a szakértők listáját, akikkel együtt dolgoztak egy-egy termék kapcsán egy-egy kísérlet folyamán. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez is egy lehetőség az együttműködésre. Természetesen e az ellenőrzés folyamatosan történik, nem egy egyszeri tevékenység, és természetesen az, össz, a, az érdeknyilatkozatokat, alátámasztott dokumentumokat nem tudjuk beszerezni, tehát ez már meghaladja a hatáskörünket. Uh, ah, az egyik dolog, hogy a honlapunkon minden elérhető, tehát bárki még hozzáadhat, kiegészítheti ezt információkkal, és akkor így könnyebben tudunk dolgozni. Na, ezek a tevékenységek már jól működnek. Kukovics asszony, ha jól értettem a Kukovics asszony, jól értettem a kérdését, akkor az volt, amit meg szeretne tudni, hogy hogyan tudjuk a betegeket tájékoztatni bizonyos krónikus betegségekre alkalmazott gyógyszerek hatásairól, mellékhatásairól, ezeknek a kölcsönhatásait hogyan tudjuk feltárni, hogyha például valaki két különböző gyógyszert kell, hogy párhuzamosan szedjen, és így tovább. Erről hogyan tájékoztatjuk a betegeket? Hát elismerem, hogy ez tényleg egy fontos kérdés. Tudományos szinten is nagyon nagy a jelentősége. Most egyelőre korlátosak a lehetőségek, bár abban a tekintetben, hogy előre mennyire tudunk szert tenni az ilyen tudásra. Ahogy én egyébként a bevezetőmben mondtam, hogy a valós életben szerzett tapasztalatok alapján tudunk aztán tovább lépni. De hogyan tudjuk ezt anticipálni, hogyha ez az ön kérdése, és egyetértek az ön által megfogalmazott aggájjal, tehát hogyan tudjuk a lehető legjobban anticipálni azt, hogy a gyógyszerek kölcsönhatása milyen hatásokkal jár, Hát erre a következőt mondanám. Van egy geriatriával foglalkozó szakértői csoport is, amely az ügynökségen belül működik. Nehéz erőforrásokat találni pontosan erre a problémára, ennek a problémának a kezelésére. Ugye tudjuk, hogy az idős társadalom tagjaira jellemző jellemzőbb az, hogy több különböző gyógyszert használnak, alkalmaznak párhuzamosan, vagy szednek párhuzamosan, és nem biztos, hogy tisztában vannak a lehetséges kölcsön, gyógyszerkölcsön hatásokkal. Hát ugye az emberiség életében most tapasztaltuk meg először úgy mond, hogy a várható élettartam ennyire meghosszabbodott, ez egy, egyfajta szerencsés probléma, de kezelni kell. Vannak eszközeink, a nanotechnológia, genetika, és így tovább. Ez azt jelenti, hogy több irányból is megközelíthetjük, és megpróbálhatjuk feltárni ezeket a kölcsönhatásokat, vagy valahogy elő, előre jelezni, hogy bizonyos együtt alkalmazott gyógyszereknek milyen kölcsönhatása alakulhat ki. Ebben az irányban persze bármilyen információ nagyon nagy jelentőségű, és a döntéshozatali folyamatban mindenképpen figyelembe vennénk. Nézem még a további kérdéseket. Bokros úrtól kaptam egy kérdést, remélem jól ejtettem ki a nevét, és ez ugye arról szólt, hogy nemzetközi szinten mit próbálunk elérni. Az egyik dolog, amivel mindenképpen foglalkozni szeretnénk, az a következő. Erőfeszítéseink leginkább a vizsgálati kapacitás képítésére irányulnak. Lehet, hogy ez unalmasan hangzik, de mindig elismétlem, akárhova megyek, hogy amikor Olaszországban dolgoztam, akkor egy ázsiai üzemet, egy ázsiai üzemvizsgálatára küldtem a szakértőimet, és amikor az egyik szakértői csapat megvizsgálta az üzemet és elhagyta, azt akkor érkezett a következő. Na de hát most gondolják bele, gondoljanak bele, hogy 3000 üzemet lehet vizsgálni, és hogyha a különböző ügynökségek és szervezetek felügyelői ugyanazokat az üzemeket vizsgálják, akkor nem vagyunk túlságosan hatékonyak az Európai Bizottság támogatását élvezzük, már ami a nemzetközi kapacitás kiépítést illeti. Nagyon sok egyetértési megállapodást írtunk alá más szervezetekkel, leginkább ilyen eszközeink vannak egyelőre, és ezeket próbáljuk a lehető legjobban kihasználni. És persze az Európai Bizottság eszközeit is használjuk. Az információcsere nagyon hatékonyan működik, Például az agyhártya gyulladás, amely legutóbb jelentkezett az USA-ban, egy olyan helyzet volt, ahol mi még a sajtóközlemény előtt két nappal már tájékoztatást kaptunk, és tudtuk, hogy ez egy helyi probléma volt az Egyesült Államokban, de maga a, az eset nagyon jó példa arra, hogy sok információ nem kerül ki a nyilvánosság elé, azért, mert megoldják a helyzetet, mielőtt még komoly gond alakulna ki belőle. Rivázi asszony, remélem megválaszoltam az összes kérdését a eddigi válaszaimban. Elnézést kérek, hogyha esetleg valamit kihagytam volna. Egy valami, ami engem mindig is különösen foglalkoztatott, ez pedig ugye a klinikai vizsgálatok, hogy ezek mikor jelennek meg. Ön azt mondta, hogy hát ez a nyilvánosság érdekeit szolgálja, és nekem is ez a meggyőződésem. A november 22-i dátumot igyekszünk tartani. Remélem, hogy addigra minden kész lesz. És hogy a lehető legjobb eredményt sikerül elérni, és rendelkezésre állnak majd az adatok. Azt hiszem többé-kevésbé megválaszoltam a kérdéseket. Lapás asszony is ezt, Lapás asszony is ezt kérdezte, ha jól emlékszem. De talán önnek volt még egy másik kérdése is, hogy mit tesz az ügynökség, hogyha kivonnak egy terméket a piacról, és ezt nyilvánosságra hozzák. Ugye ez volt a kérdés. Szerintem a a farmakovigilanciai rendelet utolsó, legutóbbi módosítása most már erre érvényben van, tehát minden egyes tagállam, teljesen mindegy, hogy hol történik ilyen, minden egyes tagállamban lesznek ilyenek, tehát hogyha vi, ha visszavonnak, bevonnak egy terméket, akkor azt nyilvánosságra kell hozni. Tehát ezt most már szabályozzák, és a PRAK bizottság elemezni is fogja Pirolo úrnak és professzor úrnak is köszönöm a nagyon kedves szavakat. Remélem, hogy nem okozom önöknek csalódást a jövőben. És elnézést kérek, hogyha netán valakinek a kérdését kifelejtettem volna, de ha bármi további kérdésük van, akkor a rendelkezésükre állok, és szívesen adok további információkat. Herr Rase, ich glaube, Sie haben nichts vergessen. Azt hiszem, hogy nem felejtette senkinek a kérdésére válaszolni. Rázi úr minden kérdést megválaszolt, és nagyon pozitív benyomást tett. Minden jót kívánunk a munkájához, és én is köszönöm azt, hogy eljött ma hozzánk, és meghívta a kollégákat az EMA-ba is, illetve a, hangsúlyozta azt is, hogy a parlament jelentéstevői előtt is mindig nyitva áll az EMA ajtaja, amennyiben tanácsra van szükségük. Ezt, ezt nagyon köszönöm önnek, és hát a, a legjobbakat kívánunk. Nagyon jó szakértőkkel dolgoznak, gondoskodnak arról, hogy a, hogy a szakértők munkája során jól ellenőrizzék a gyógyszerek ügyét, és hát ugye tudjuk, hogy mindig pengeilen táncolunk, amikor arról beszélünk, hogy az összeférhetetlenséget hogy lehetne megoldani, hogy jó szakértőket találjunk, de ők ne legyenek pártosak, hogy hogy tudjuk az átláthatóságot a gyakorlatban megvalósítani hogy hogy tudjuk egyensúlyozni a, ezt az ügyet, hogy hogy tudjuk kihasználni a szakértők tapasztalatát. Ezek mind nagyon érdekes kérdések. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy eljött hozzánk és tájékoztatott minket az EMA helyzetéről. Köszönjük az irányító, igazgató tanácsban dolgozó kollégának is a részvételt, és hát minden, minden jót kívánunk további munkájához. So, jetzt kommen wir zum Tages... Jó, akkor a negyedik napi rendi pont jött. Jön mégpedig az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagok, illetve az ezek elleni védelem. Michel Rivázi az jelentéstevő. Kérem, hogy hagyja abba, amit jelenleg csinál, és kezdje el a jelentés bemutatását. Tessék öné a szó. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen. Elnök úr. A javaslat egy tanácsi rendeletre vonatkozik, amely az egészségvédelmet illeti. Radioaktív anyagokról van szó, az emberi fogyasztása szánt vízben. Ez egy olyan téma, ami mindenkit érint, és itt a radioaktív anyagok koncentrációjáról van szó. Az első probléma az ugye az a kérdés, hogy milyen jogszabályhoz csatlakozik, kapcsolódik ez. Ha megnézzük, hogy a bizottság milyen javaslatot tett, akkor ugye tudják, hogy van egy irányelv, egy 98-as irányelv, amely a szennyező anyagokról, tehát a vegyi anyagokról szól. Ez egy átfogó dolog. A bizottság szeretné kivenni ebből a radioaktív anyagokat, és átrakni az Euratom jogszabályba. Tehát ez egy olyan probléma, ami valóban mindannyiunkat érint. Mit is jelent ez? Az irányelv keretein belül ugye ott vannak a vegyi anyagokra vonatkozó szabályok, mert ezek ugye kihatnak az egészségre, és akkor utána ehhez képest az összes olyan rendelkezés, amely a radioaktív anyagokra vonatkozik, átkerül az Euratom szabályozásba, amihez viszont a parlamentnek nem sok köze van, már mint nem, nincs együtt döntés. Tehát az én javaslatom az az, hogy a radioaktív anyagokra vonatkozó részt igenis tegyék hozzá ehhez az irányelvhez, a 98-as irányelvhez. És az összes norma, ami a radioaktív anyagokra vonatkozik, kerüljön bele ebbe az irányába, ugyanis nincs semmi ok arra, hogy különbséget tegyünk hogy ilyen különbséget tegyünk. Tegnap találkoztak az árnyék előadók egymással, minden frakció képviselője egyetértett abban, hogy ezt a változtatást meg kellene hozni, meg kellene eltenni. Ez az egyik dolog, amit el akartam mondani. A második dolog, és ezt is látják a bizottság javaslatába, hogy a természetes és mesterséges forrású radioaktivitást elválasztják egymástól. Ugye tudják, hogy Európa bizonyos területein van természetes radioaktivitás, rádium 126-os például Franciaországban előfordul, és van egy bizonyos szabályozás, ami meghatározza, hogy milyen szintet nem haladhatnak meg a, nem haladhat meg a természetes radioaktivitás. Ugye ez nem jelenti azt, hogy a természetes radioaktivitás az nem okoz gondot, tehát ez is okozhat problémát. Nos, a bizottság javaslata az az, hogy ezt a kettőt kombináljuk össze, és én előadóként azt szeretném, hogy inkább válasszuk el, tehát megvan a természetes radioaktivitás, jó, ezt lehet csökkenteni, ez az egyik dolog, de a másik, a mesterséges radioaktivitás forrá, radioaktivitási forrásokat külön kell kezelni, mert ide például az atomerőművek ből származó radioaktív hulladékok sugárzása tartozik, és így tovább. Tehát ezek itt ipari létesítmények. Nem lehet ezt a kettőt egybe venni, és mondjuk azt mondjuk, hogyha a kettőnek a kumulált hatása 0,1 millisivert eh, per évet nem halad meg, akkor nincs egészségügyi kockázat. De hát itt komoly probléma van, mert képzeljék el, hogyha ezt a két forrást összekombináljuk, összeadjuk, akkor ez azt jelenti, hogy engedélyezzük a radioaktív anyagok vízbe kerülését. Tehát én két dolgot javaslok. Egyrészt az, hogy a természetes radioaktivitást azt hagyjuk meg, és maradjon ez a 0,1 milliszivertes érték, és a másik legyen a mesterséges radioaktivitási források. Itt alkalmazzunk szigorúbb értékeket, hogyha kobalt és egyéb anyagokat találunk, akkor az azt jelenti, hogy egy ipari létesítmény bocsátja ezeket a szennyező anyagokat a vízbe. Én voltam a témáért felelős előadó, és például radioaktív jódot találtunk a vízben, ami nem származhatott atomerőműből vizsgálat készült, és kiderült, hogy a kórházakból származott ez a radioaktív jód, amire, amit a vízben kimutattak, mert a kórházak közvetlenül a folyókba bocsátották, a, engedték ki ezt a radioaktív jódot, amit a gyógyításban használtak, és ezért találták ezt meg Franciaországban. A harmadik dolog, ami nagyon fontos ennek az irányelvnek a keretein belül, a következő kire vonatkoznak a normák, amelyeket meghatároznak. Ha megnézik a bizottság javaslatát, akkor itt mindig felnőtt szemét vesznek figyelembe. De például, ha itt ezt a vizet megnézik, itt van előttem egy üveg víz, a teljes társadalomra kihat ez a víz a gyerekekre, a hat éves gyerekre, az újszülöttre és a felnőttre is. Tehát mindenkit érint ez. Tehát a radioaktív anyagokkal szembeni védelemnél mindig a leginkább kiszolgáltatott társadalmi csoportokra kell gondolni. A bizottság javaslatához képest én új javaslatot fogalmazok meg, és azt mondom, hogy a kiszolgáltatott, a leginkább kitett csoportokat kell figyelembe venni, tehát a gyerekeket. És például ugye elképzelhető, hogy a csecsemőknek az édesanyák a cumisüvegben vizet adnak, hát őket érintik ez a legjobban. Na most, hogyha ezt megtesszük, hogy őket védjük, az egy sokkal fontosabb lépés, az idősek védelme egy másik. A bizottság javaslata egyébként az Euratom 96-os szerződéssel kapcsolatban nincs, nincs összhangban, mert azt mondják, hogy az, a korcsoportokat figyelembe kell venni ott abban a szerződésben. Nem baj, majd itt a bizottság most elmondja a véleményét, de de hát tényleg az egy év alatti gyerekeket is meg kell védeni, hát az ivóvíz az mindenki számára fontos. Aztán a szennyező fizet egy másik dolog, Mondjuk, hogyha megtaláljuk arra a bizonyítékot, hogy mesterséges radioaktivitási források vannak, és a szennyező megfizeti ugye ennek az árát, az azt jelenti, hogy nem az adófizető zsebét fogja terhelni a helyreállítás. És akkor még valami az ellenőrzés. Hogy mondjuk van egy régió, ahol ellenőrzik az ivóvizet, az én tapasztalatom alapján az, hogy amikor valaki intézkedéseket hoz, amelyek a vízre vonatkoznak, akkor az a vegyi anyagokat is figyelembe kell venni, plusz a radioaktív anyagokra vonatkozó szempontokat is, és ebben a pillanatban, ha ezt megtesszük, akkor lehet észrevenni, hogy van bizony olyan mesterséges radioaktivitási forrás, ami nem csak az atomerőműből származhat, hanem egy kórházból, vagy máshonnan is. Hogyha nem találunk semmit, akkor a radioaktivitással kapcsolatos intézkedésekkel lehet változtatni de hát azt azért nem mondhatjuk, hogy jó, hogyha egy régióban nincsen radioaktív, mesterséges radioaktív forrás, akkor nem kell semmilyen intézkedés megvizsgálat. Nem. Szerintem ez fordítva működik, meg kell vizsgálni először a helyzetet, és utána lehet lépni. Tehát nagyjából így működik. Ez a dolog nagyon fontos ennek a jogszabálynak a megváltoztatása, mert ezt nem lehet elfogadni tehát mindenképpen a szerződések keretein belül, a Lisszaboni, szerződésen keret, Lisszaboni szerződés keretein belül kell ezt megoldani. Mert hogyha a radioaktív anyagokat e, megengedjük, hogy ezek átkerüljenek az Euratom szerződésbe, hát akkor kész a parlamentnek, ha úgy tetszik, nem lesz többet joga semmihez, nem tudunk majd beleszólni az ügyek folyásába. Tehát a parlamentek, ti képviselők felelőssége szerintem itt nagyon fontos. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy bevezetett a témába. Akkor az árnyékjelentés tevőknek adom át a szót. Az EPP nevében Miroszláv Mikolázics koréga fog hozzászólni. Mikolásik vagyok, de természetesen értem, enyém a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, hadd folytassam anyanyelvemen most a hozzászólást. Nagyon jó találkozót tartottunk Rivázi asszonyal a jelentéstevővel, és sok pontban közös álláspontra jutottunk, ha nem is mindegyikben. A legtöbb alapelvben egyetértünk, méghozzá erős alapokon nyugvó egyetértésre jutottunk. A frakcióm is támogatja azt, hogy megváltoztassuk a jogalapot. Szükséges a jogalap megváltoztatása. Az ivóvíz nagyon fontos számunkra is, gyermekeink számára is, és ez most a legelső alkalom, hogy a parlament ezzel kapcsolatban egyidöntési jogot élvez a 191-es cikk értelmében. Aztán még egy ö, ö, műszaki, technikai ö, jellegű részletet is tisztázni kell, majd például a radonnal kapcsolatos ö, kérdéseket, hogy ezeket, hogy a radont hogy kell mérni, milyen határértékeket kell megállapítani, aztán a, a palackozott vízre milyen, milyen rendelkezések vonatkozzanak. Ezzel kapcsolatban is módosítókat fogunk majd benyújtani. Aztán itt van az a kérdés, hogy a felnőttek, illetve a gyerekekre vonatkozó határértékek különbözzenek -e egymástól. A, általában a csap vízzel kapcsolatos értékeket szoktuk meghatározni a gyermekekkel kapcsolatban is. Tehát ott kell biztosítani, hogy a, ebben a csapvízben ne legyen se, se jó, se rádium, se semmiféle más kockázatot jelentő anyag a határértékeken felül. Én azt hiszem, hogy ez így megfelelő, racionális helyzetet fog majd teremteni. Remélem, hogy továbbra is gyümölcsöző párbeszédet fogunk folytatni ebben a témában. Rivázi kollégával és a többi árnyékjelentéstevővel. Fogunk még szakértőkkel is találkozni. Azt javaslom, hogy ne csak egy szakértővel, illetve ne csak egyfajta szakértővel, hanem például orvosokkal is konzultáljunk erről a kérdésről, hogy minél szélesebb spektrumát tudjuk felhozni a, spektru- a, a kérdéseknek, illetve a, a, a szempontoknak, hogy például a gyermekekre, hogy hat majd ez a jogszabály. Szeretnénk az eljárást teljes szélességében támogatni, lehet, hogy az a határidőkkel kapcsolatban is szükség lesz majd módosítók benyújtására. Szeretnénk, hogyha több időnk lenne ennek a témának az átgondolására támogatjuk a szennyező elvének felhasználását, alkalmazását is. Ebben úgy gondoljuk, hogy az ellenőrzést ilyen módon is támogatni kell. Köszönöm szépen Kolá- Mikolásik kollégának. Következő hozzászóló a szocialisták nevében Nanescu. Thank you, Mr. Chairman. First of... Köszönöm szépen, elnök úr. Először gratulálnék az előadó asszonynak, Rivázi asszonynak, mert nagyon kiváló munkát végzett. A jelentést jól építette fel, és nagyon jó ki van benne emelve az, hogy a radioaktív anyagokat és jelenétüket az emberi fogyasztásra szánt vízben hogyan kell figyelemmel kísérni, ellenőrizni. Én egyetértek abban, hogy a következetesség, illetve a jogbiztonság szempontjából az ivóvízre vonatkozó szabályokat bizony a szerződés keretein belül kellene tartani. Üdvözlöm azt is, azt a megkülönböztetést, amely a tervezetben ugye szerepel a különböző forrásokról, tehát a radioaktivitás természetes és mesterséges forrásainak a megkülönböztetése nagyon jó. Az is nagyon helyes szerintem, hogy amikor a referencia koncentrációkat, meg, koncentrációkat meghatározzák, akkor a különböző társadalmi korcsoportokat figyelembe veszik. Majd a módosító indítványaimban fogok foglalkozni azzal, hogy hogyan lehetne a fogyasztók számára az átláthatóságot erősíteni. Én a fogyasztóvédelmet nagyon fontosnak tartom, és szerintem a radioaktív anyagok jelenlétéről a fogyasztókat mindig tájékoztatni kell, ők információt kell kapjanak az ipóvíz minőségéről az Európai Unióban. Tudjuk, ugye, hogy mi történt Japánban, a Fukushima-i katasztrófa nyomán is fontos, hogy a tagállamok kockázat esetére rendelkezzenek vésztervekkel. Esetleg lehetne egy telefonközpont, amelyen, be lehet, amelyen keresztül be lehet jelenteni az ilyen baleseteket, ahol radioaktív anyagok jutnak a vízbe. Az egyes tagállamok különböző módszereket használnak arra, hogy a radioaktív anyagok jelentését, az ivóvíz, jelenlétét az ivóvízben nyomon kövessék, és ezért én azt javaslom, hogy készítsenek egy legjobb gyakorlatokat összefoglaló útmutatót az ilyen monitoring módszerekre, és ezt aztán lehetne köröztetni. A tagállamoknak pedig szerintem két évet kellene adni egy év helyett az irányelv átültetésére. Az eredeti javaslatban egy év szerepel. Ez a két év a tagállamok számára lehetővé tenni, hogy egyrészt a laboratóriumok technológiáját újítsák, illetve hogy a már életben lévő nemzeti jogszabályokat módosítsák. Köszönöm szépen. Most a liberálisok árnyék előadója következik, Pamájotov úr, ha itt van a teremben, mondja az elnök úr, de úgy néz ki, hogy nincs itt. Akkor a Következő hozzászólónk szintén nincs, akkor Zéber úr. Következik ő az év európai parlamenti képviselője, és gratulálunk ehhez. Köszönöm szépen, elnök úr, és hát megköszönöm a kedves kollégáknak a bizalmat is, akik ugye rám szavaztak, de azért hadd mondjam el gyorsan, hogy nagyon jó itt az együttműködés a szakbizottságban, tehát azért a frakciók között is kiváló együttműködés van. Nagyon-nagyon jó ebben a bizottságban dolgozni, ezt mindenképpen el kell mondjam. És ezzel rá is térek a témára. Rivázi asszony munkája szerintem kiváló, és szinte mindent támogatni tudok, amiről ő beszámolt. Mik a legfontosabb pontok? Egyrészt ugye a jogalap, amit kiválasztott a bizottság. Én osztom az ön véleményét, Pirázi asszony, teljes mértékben. Mit kísérelt itt meg a bizottság? Először is azt, hogy a parlamentet valahogy sikerüljön félre tolni, másodszorban pedig még azon is igyekeztek, hogy az ellenőrzéseket ők határozhassák meg olyan határértékekkel, amelyek nem a mi elvárásainknak megfelelőek. Hát én vagyok egyébként ezeknek az elsődleges anyagok, az elsődleges anyagok jelenlétért felelős előadó. Hát ugye nyilván az ivóvíz a legfontosabb, és ezeknek az anyagoknak a jelenléte mindig is folyamatos monitoringot igényel, együtt döntési eljárásra van itt szükség itt most sokkal több részlet van, mint az a rendelet, vagy az a jogszabály, amelyen én foglalkozom, és az állampolgároknak ez több biztonságot is nyújt. Amennyiben, hogyha hagyjuk, hogy az egészet át lehessen tenni az Euratomba, hát nagyon rosszul járunk. Hát a, azt jelenti, azt jelenteni ez, hogy akkor a tagállamok mozgástere sokkal nagyobb, ők határozhatják meg, hogy milyen ellenőrzést és hogy, hogyan hajtanak végre, és így tovább. A fogyasztóvédelem meg elmarad, hát ez nem felel meg annak, amit a mi véleményünk szerint meg kellene tenni annak érdekében, hogy ki lehessen mutatni ezeknek az anyagoknak a jelenlétét az ivóvízben. Ezért mondom, hogy mindenképpen egymást támogatva küzdenünk kellene, vissza kellene menni az eredeti 192-es cikkre, egész egyszerűen el nem tudom képzelni, hogy a bizottság hogy állt elő ezzel a javaslattal, hogy tegyük át a dolgokat az Euratomba. De hát mindegy. A másik, a természetes és mesterséges radioaktivitási források. Ez egy picit bonyolult, hát ugye valahogy ki kell derítenünk, hogy honnan jön a radioaktivitás, akkor ez nem mindig egyszerű. Lehet, hogy ez jó ötlet. Mikolásikor, ugye elmondta, hogy mindig a leggyengébb láncszemet kell megnézni, tehát a társadalom olyan csoportjait, amelyek a leginkább kiszolgáltatottak lehetnek ennek. Ha vannak ilyen csoportok, akkor őket ki kell zárni, ez rendben van. Tehát az ivóvíz esetében ugye nincs eh, semmilyen módja, hogy elkerüljük, tehát a gyerekek, a várandós kismamák, stb. olyan csoportokat alkotnak, amelyek nagyon kiszolgáltatottak eh, ebben az esetben, és eh, rájuk külön oda kell figyelni az ivóvíz esetében, tehát hatalmas körültekintéssel kell eljárni. Ezzel a nézőponttal is egyetértek. Valahogy azt kellene elérni, hogy ez a jogszabály összehasonlítható legyen, vagy legalább összhangban legyen az elsődleges anyagokról szóló jogszabályjal, tehát hogy ne, ne biztosítsuk azt a lehetőséget a tagállamoknak, hogy kikerüljék ezeket az intézkedéseket, hogy nem gyűjtik össze az adatokat, nem vizsgálódnak, és így tovább. Mert akkor ez mit jelent? Hát teljesen szabad kezet kapnak, és nem tudjuk védeni a, megvédeni a fogyasztókat. Remélem, hogy meg lesz arra a többség, hogy előrelépjünk. Köszönöm szépen, nagyon röviden szeretnék hozzászólni. Én is üdvözlöm a jelentéstevő munkáját. Szerintem kiváló minőségű jelentést készített, és csak támogatni tudom azt teljes mértékben. Nagyon fontos témáról van szó, hiszen az ivóvíz minőségéről van szó, illetve olyan anyagok jelenlétéről, mint a rádióaktív anyagok. Tehát szerintem a javaslatok mind a megfelelő irányba mutatnak a jelentésben, és bár nem vagyok árnyék jelentéstevő, de a frakcióm nevében mindenképpen támogatom ezt a jelentést, illetve a különböző javaslatokat, amelyeket ebben a jelentésben olvashatunk. Vielen Dank, Frau Köszönöm szépen, kollégák. Következő hozzászóló, Ludent Merkes. Voorzitter, uh, uh, dank aan de, aan de rapporteur. Uh, Köszönöm szépen, én is köszönettel tartozom a jelentéstevőnek, hiszen kiváló együttműködésről tett tanúbizonyságot, és nagyon jó alapot ad ez a dokumentum. A jogszabály javítására kiváló erőfeszítést tesz. Ami a jogalapot illeti, egyetértek azzal, hogy a parlament hatáskörébe kell, hogy ez tartozon, nem lehet áttenni az Euratomba. Miért? Azért, mert az ivóvíz irányelvnek való megfelelés, annak tiszteletben tartása rendkívül fontos, amikor a, a vízforrások illet, védelméről beszélünk, illetve a rádióaktivitásról, a szennyezésről. Nagyon örülök annak, hogy a bizottsági második verzióban benne van a radon és a, a palackozott víz, de ezen kívül fontosnak tartom azt is, hogy az élelmiszeripar által felhasznált víz is ide tartozzon az irányelv hatásköre alá, és nagyon fontosnak tartom, ahogyan a jelentéstevő is, hogy ne csak a felnőttekre összpontosítsunk, hanem a kiszolgáltatottabb kritikus csoportokra, például a gyermekekre, a csecsemőkre. Nagyon fontos, hogy az állampolgárok tisztában legyenek az ivóvíz minőségével, és amennyiben a helyzet nem kielégítő, a tagállamoknak azonnal megfelelő lépéseket kell tenni, hogy ismét megfelelő minőségű legyen az ivóvíz, és a veszélyforrásokat elhárítsák. Az ENVI jelentéstevő, valamint az árnyék jelentéstevők és az ITRE árnyék jelentéstevői mind-mind ugyanabba az irányba haladnak, úgyhogy támogatom olyan jogszabályt. Köszönöm, most átadom a bizottság képviselőjének, Augustin Jensennek a szót, aki a sugárvédelmi egység vezetője. Tessék, uram, menni a szó. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, Először is a bizottság értékeli a előkészítő munkálatokat, és a továbbiakban vizsgáljuk, hogy a módosító javaslatokat hogyan is értékeljük. A legfontosabb kérdés a jogalap, tehát az Európai Unió működéséről szóló szerződés, és nem pedig az Euratom, ahogy nagyon sok módosító javaslat erre utal, illetve a preambulum bekezdés is. A jelentéstevő a Benet jelentésre utal, ez pedig az élelmiszer irányelv átviz, felülvizsgálatakor került terítékre, ez a jelentés meghaladta az egyszerű átvizsgálást vagy felülvizsgálatot, és elmondanám, hogy ebben a jelentésben az Európai Parlament jogi bizottsága egy javaslatot tett pusztán, és nem fogadott el egy konkrét jogi véleményt a kompetenciákról, a hatáskörről. A bizottság azonban úgy gondolja, hogy a harmadik fejezet, az egészség és a biztonság az Euróatomban, ez kell, hogy legyen az a jogalap a radioaktív anyagokkal kapcsolatos jogszabályoknál. A jogalap megválasztása kapcsán az összes a Euratom biztonsági intézkedésre való utalást törli, tehát a 96-94-es jogszabályra gondolok, ezt nem tartom szerencsésnek, és ugyanígy az ITRE jelentéstevője, Merkesz asszony is ugyanezt teszi. Ezt véleményem szerint a, a védelmi szintet csökkenti, hiszen figyelmen kívül hagyja azt az elvet, hogy a lehető legalacsonyabb szennyezésről kell meggyőződni, tehát ezt kell biztosítani a lehető legalacsonyabb szintet. A jelentés ezen kívül különbséget tesz a természetes sugárzás és az ember okozta sugárzás között. Nincs tudományos alapja ennek a különbségtételnek, sem a Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság ajánlásában, sem pedig a jelenlegi biztonsági szabványokban nincs ilyen különbségtétel ez pedig mintegy tizedére csökkenti az ember által okozott radioaktív anyagok értékét, de ez nem célja az irányelvnek az ivóvíz minőségét próbálja meghatározni, és nem pedig a folyékony radioaktív anyagokat szabályozza, tehát ez az a 35. cikkelyben, 35-38. cikkelyben található az Euratomban, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezeket a módosító javaslatokat tehát el kell utasítanunk. A módosító javaslatok egy része nem csak a rádióaktív anyagokra vonatkozik, hanem meghaladják a 98-as irányelv hatáskörét, anélkül, hogy érvekkel támasztanák ezt alá. Például az információhoz való hozzáférés, a szennyező fizetelve, illetve a kevésbé fontos technikai követelmények is ide tartoznak. Továbbá nem szeretnék további részletekbe bocsátkozni a módosítókat illetően, de fölmerül a kérdés, hogy az értékelés, a dózis értékelés során ki legyen a referencia a személy. Itt ugye az a felnőttek adják a referenciacsoportot az irányelvben, ez az alapvető biztonsági standardoknak megfelel, minden korosztálynak, korosztály számára dózisértékeket határoz meg. Ebben az irányelvben egyszerűen arról van szó, hogy egy mutató paramétert definiálunk, amely lehetséges problémákra mutat az ivóvíz ellátásban. Bizonyos rádionukleidok esetében, különösen természetes rádionukleidok esetében a gyermekek sokkal veszélyeztetettebbek, mint a felnőttek, azonban az egészségügyi jelentősége az ilyen ivóvíznek az egész életciklusra kihat, tehát, hogyha túlságosan hosszú időn keresztül vannak kitéve ennek a szennyezésnek, ugye, akkor, akkor e, ez súlyos egészségügyi problémát okoz, tehát itt külön nem, e, nem érdemes kitérni a gyermekekre. Aztán Rivezi asszony utalt arra, hogy meg kell erősíteni az ellenőrzéseket, a különböző vegyi anyagokkal együtt, és figyelmen kívül hagy más információra forrásokat. A Euratom 35. cikke egy átfogó nyomonkövetést irányoz elő, az környezet radioaktív anyagait illetően. Ide tartoznak a folyóvizek, a talajvíz és az ivóvíz is. A geológiai információkkal együtt ez kellő mértékű alapot ad arra, hogy nincs szükség, ne legyen szükség további ellenőrzésre, hiszen ez az információ már rendelkezésre áll. Tehát az ivóvíz minősége így nem sérül. Köszönöm szépen, elnök úr, azt hiszem, hogy ennyit dióhéjban. Köszönöm szépen, Jánzen úr. Végül visszaadom a jelentéstevőn asszonynak még egyszer a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Először is Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a jelentés nagy vonalai kapcsán, hiszen azt hiszem, hogy egyöntetűen gondolkodunk a, a jogalap megváltoztatásáról. A sajnálattal veszem tudomásul, hogy a bizottság ezt ellenzi. De hogyha megengedik, a bizottság képviselőjéhez intézném a szavamat. Az Euratom restriktívebb, azt mondja, de hogyha megnézzük a megnézzük a, a, a részleteket, akkor ennek az ellenkezője bizonyul igaznak. Egy-két példát is mondanék. Nem képzelhető el ez, hogy a 98-as irányelv, amely ugye az ivóvíz irányelv, és foglalkozik a vegyi anyagokkal is, ez azt ezt az, az írja elő, hogy a, a, a rákeltő anyagokat csökkenteni kell. És akkor ide bevesszük a rádió, rádióaktív anyagokat, illetve egy külön irányelvet hozunk létre. Az Euratom ö, keretében nincsen ö, együttdöntés, és ezt akarjuk ugye ö, csökkenteni, korlátozni. Azt mondja, hogy korlátozóbb jellegű mégis az összes normát egy felnőttre határozták meg. Ő ma, önmaga, ön is elmondta, hogy bizonyos radioaktív anyagok esetében a gyermekek képezik a kritikus csoportot, de most gondolkozzunk csak az ivóvízről. Amennyiben szennyezés van az ivóvízben, akkor ez az egész életszakaszt, életciklust érinti, és vannak ugye krónikus szennyezések, gondolok itt a Csernobéra, még akkor is, hogyha nagyon alacsony szintű a, a szennyezés, hosszú távon ez egy jelentős mértékű szennyezés, tehát nem koherens az elemzés. És még valami, ami az ellenőrzéseket, a kontrollokat illeti. Azt mondják, hogy minden információ rendelkezésre áll előzetesen, de hát ez, egy, ez, ez hihetetlen, hogy ezt mondja, amikor például azt látjuk, hogy bizonyos esetekben már 20 éve szennyezett volt az ivóvíz. Ezt például tudja a bizottság, hogy az urániumszennyezés jelen volt az ivóvízben mintegy 20 éven keresztül, vagy a trícium jelenlétéről. Senki nem tudott, mégis tudunk ilyen esetekről, tehát nagyon fontos az ellenérzés, és az összes rádióaktív anyagot vizsgálni kell, hiszen csak így lehet referenciértékeket kialakítani. Nagyon remélem, hogy a kollégákkal közösen először is közösen sikerül meggyőzni önt, hogy a jogalapot meg kell változtatni, és remélem, hogy a bizottságot sikerül majd meggyőznünk, hogy az, amit önök javasolnak, az nem ad kellő mértékű védelmet az európai állampolgároknak. Vielen Dank. Köszönöm szépen jelentéstevő asszony. A tervek szerint a jelentésről november a jelentéshez november 20-áig lehet beadni módosító indítványokat, és természetesen ha meg, meg kell változtatni a jogalapot, akkor meg kell várnunk ehhez a júri véleményét is. Eh, indikatív módon talán január 23-án fogunk tudni majd itt az MV-ben szavazni a jelentésről, és a márciusi plenáris ülésen kerülhet majd sor a jelentés megtárgyalására, de ez mind csak eh, becsült határidő. Nagyon szépen köszönöm a vitát, és az eh, érdekes megjegyzéseket. Tovább lépünk a következő napirendi ponthoz, az ötöshöz. Ez pedig az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának szabályozásával, illetve a nemzeti egészségbiztosítási rendszerekbe történő befogadásukkal kapcsolatos téma. Ennek az átláthatóságáról lesz szó. Párvánova kolléga írta el a jelentést, úgyhogy neki is adom meg először a szót. Tessék, asszonyom! Köszönöm, elnök úr. Először szeretném üdvözölni a bizottság javaslatát, amely nagyon pontos elemzésén alapul a jelenlegi gyógyszerpiacnak. Nem csak pénzügyi, hanem mindenféle más követelményét körülményeit is megvizsgálja a piacnak. Mielőtt a jelentésem főbb vonásait felvázolnám, először hadd emlékeztessek arra, hogy tulajdonképpen miről is szól ez a javaslat, illetve mire nem vonatkozik. Mert ugye mindenféle plegykák keringtek. Itt arról beszélünk, hogy nemzeti szinten hozott intézkedéseknek milyen az átláthatósága emberi gyógyszerekkel kapcsolatban, illetve az a kapcsolatban, hogy, a, hogy az egészségbiztosítási rendszerbe hogy veszik be ezeket a gyógyszereket. Tehát az ármegállapításról és a visszatérési szint, visszatérítési szintekről nem, mert azok továbbra is a tagállamok kompetenciája alá tartoznak, az EU szintű ármeghatározásról, illetve az egységes európai listába való belefoglalásukról szintén nem beszélünk, mert az ahhoz sincsen kompetenciák, és különben sincsen egységes gyógyszerpiac. Azon kívül az egész, a, a gyógyszertermékek minőségéről és biztonságáról sem beszélünk, mert ez a farmakovigilanciája témája alá tartozik. A visszatérés visszatérítéssel kapcsolatban is csak a hatékonyságról és a határidőkről beszélünk, tehát ezek egyszerűen minimális eljárási követelmények, amelyek az átláthatóságot és a és a hatékonyságot biztosítják a nemzeti hatóságok munkájában, mégpedig a gyógyszerek nemzeti piacokra juttatását illetően, illetve az új gyógyszerek kifejlesztését illetően, valamint szeretnék elősegíteni azt, hogy minden beteg megfelelő megfizethető terápiához, kezeléshez tudjon jutni az Európai Unióban. És még egyszer hangsúlyoznám azt is, hogy ez nem iparbarát, hanem betegbarát és nemzeti ügynökség, nemzeti hatóság barát javaslat. Először is, tehát a döntéshozatali eljárásról szólnék itt nem csak az eljárás, hanem a döntéshozatal átláthatóságát is meg kell említeni. A 3, 9, 10, 13, 17, 18, 22, 23 és 38-as módosítókról van itt szó amely a növekvő társadalmi nyomást kezeli, különösen a gyógyszer árazás tekintetében. Azt javaslatom, azt, azt javaslom, hogy ezzel kapcsolatban a hatóságokat szólítsuk föl arra, hogy a döntéshozó szervek külső tagjainak nevét hozzák nyilvánosságra. Ez egy új 38 as számú cikk lesz, ezt, erről már nagyon sokat beszéltünk. A különböző ügynökségek bevonása miatt nagyon fontos lenne, hogy a neveket hozzák nyilvánosságra, hiszen ez az átláthatóságot nagy mértékben javítaná. Azon kívül szeretnénk hogyha a, az ára, árazással és visszatérítéssel kapcsolatos döntések is nyilvánossá válnának, illetve átláthatóbbá, átláthatóbbá lennének, illetve a közbeszerzési eljárások kizárását szeretnénk ebből a javaslatból, illetve az olyan eljárásokról is szólunk, amelyek önkéntes szer, szerződés tárgyát képezik, és szólunk a forgalomba hozatali engedélyt megalapozó tényezőkről is. Most az egészségtechnológiai értékelés negyedik és tizennegyedik módosító, illetve cikk, ez arról szól, hogy az ilyen értékelést alkalmazó tagállamok számára legyenek hosszabb határidők, mivel itt a döntéshozatal, döntéshozatali folyamatban ez az értékelés is betartozik. Azt hiszem, hogy a határokon átnyúló egészségügyről szóló irányelvel ez nagyon jó összhangban lenne. Ugyanakkor egy közös meghatározást is kell találnunk a technológiai értékelésre, az egészségügyi technológiai értékelésre, annak érdekében, hogy a különböző nemzeti értékelések e, összhangban legyenek, és ezzel legyen, megmelegjen a megfelelő jogbiztonság. Nem kell attól félnünk, hogy a HDA-t alkalmazzuk erre, mert a nemzeti hatóságoknak lesz elég idejük arra, hogy harmonizálják az eljárásaikat technológia és más területen is. A 2009-es a 2009-es kutatás, amely szintén nagyon sok módosító tárgyát képezi, illetve nagyon sok cikk tárgyát kérdez, képezi, ez, ennek a belefoglalása is nagyon fontos, ennek a felmérésnek a belefoglalása. Itt különösen az uniós piacokra való, generikus gyógyszerek uniós piacra való bejutása és az ezzel kapcsolatos késlekedések kerülnek elő hiszen két éves késlekedések is tapasztalhatók. En, ezen, ennek megelé, megelőzését szeretnénk elérni, tehát ezt a felmérést szeretnénk hangsúlyozni. A forgalomba hozatali engedélyt megalapozó tényezők újból értékelésének tilalmát, valamint a szellemi tulajdonjogok irrelevanciáját belefoglaltuk. Azon kívül az új mm, megalapozó tényezők bevezetését sem szeretnénk. A 15, 20-as, 21-es cikk a generikus gyógyszerekre vonatkozó határidőkre szól, ezeknek a lerövidítése, ezeknek a meghosszabbítása sok, sok, nagyon jól jönne, de amikor a generikus gyógyszerek ről van szó. Én úgy gondolom, hogy a 24 plusz 24-es határidő sokkal jobb lenne, mint a 15 plusz 15-ös. A 23, 24, 25, 26, 27, 29 és 40-esben a generikus gyógyszertermékekkel kapcsolatos határidőkről van szintén szó. Itt a bizottság javaslatát meg kellene változtatnunk a, a rendelkezések hatékony végrehajtása érdekében, és annak érdekében, hogy a nemzeti hatóságok rugalmasan tudjanak reagálni, és rugalmasan tudjanak alkalmazkodni az irányelvhez. Ezért úgy gondolom, hogy a jogorvoslati eljárása nem megfelelés, a határidők be nem tartása esetén adminisztratív kell, hogy maradjon, ez a 800 cikkben van benne, és késlekedés esetén a megfelelő adminisztratív vagy jogi nemzeti hatósághoz kell utalni az ügyet és ők, nekik kell kezelni a szankciókat, illetve a, a visszatérítések ügyét. A 16. cikk véleményem szerint nem felel meg az arányosság elvének, túlmegy a bizottság által felállított célokon. Ezen kívül úgy gondolom, hogy a 18-as cikk második bekezésében foglalt rendelkezések elegendőek ahhoz, hogy végrehajtsuk az, a rendelkezéseket úgy, hogy a 16. cikk törlését javaslom a tagállamok érdekének, érdekében. Köszönöm az Európai Bizottságnak, különösen a vállalkozási főigazgatóságnak az, a témában folytatott nagyon jó együttműködés, és azt, hogy tisztázták a legfontosabb vonásukat a jogalkotási javaslaton belül, és köszönöm a ciprusi elnökségnek is a nagyon jó együttműködést. Különösen azért, amiért a tanácsnak sikerült a, továbbadniuk a megfelelő információkat, és eloszlatták a szükségtelen rémhíreket. Most várom a kollégák és az árnyék jelentéstevők véleményét. Köszönöm. Vielen Dank. Und Köszönöm szépen. Köszönöm a titkárságnak is a munkáját, ezt általában el szoktuk felejteni, hiszen nagyon sokan együttműködtek a jelentés megírásakor. Most az árnyék jelentéstevőknek adom át a szót. Kukovics kolléga az EPP nevében szól először hozzá. Dent. Köszönöm szépen, elnök úr. Az átláthatóság életbe vágó, az állampolgárok ennek alapján fognak bennünket megítélni, és ennek alapján fognak bízni az intézményekben, ha átláthatóságot tapasztalnak. Én üdvözlöm a bizottság jelentését, és szeretnék köszönetet mondani az előadónak, mert kiváló munkát végzett. A legtöbb javaslatot támogatni tudom, de van egy-két pont, amelyek kapcsán megjegyzéseket szeretnék tenni, illetve változtatásokat javasolnék. Először általánosságban mondanám el a véleményem. Ami a 15. preambulum bekezdést, bekezdést illeti a bizottsági javaslatban, én szerint, szeretném hangsúlyozni annak a fontosságát, hogy a tagállamoknak legyen kompetenciája, tehát információt kérhessenek a referencia gyógyszerek státuszára vonatkozóan, illetve a szellemi tulajdon jogi helyzetet megvizsgálhassák. Szerintem ezeket a jogokat nem lehet elvenni a tagállamoktól. Ami az előadó javaslatát illeti arra vonatkozóan, hogy a bioekvivalens kifejezést megváltoztassuk a biológiailag hasonlóra. Itt felhívnám a figyelmet arra, hogy ennek a lépésnek milyen következményei vannak. Mindig el kell gondolkodni ezen. Üdvözlöm az előadó javaslatát arra vonatkozóan is, hogy az információs eljárások és a döntéshozatali eljárások átláthatóbbak legyenek, és a közvélemény számára is elérhetőek legyenek. Egy valamit hangsúlyozni kellene, vannak aggájaim a 15b preambulum bekezdéssel és a 9-es cikk 2a bekezdésével kapcsolatban. Én nem hiszem, hogy a az illetékes hatóságok döntéshozó szerveiben dolgozó szakértő tagjai, szakértőtagok nevét és érdekeltségi nyilatkozatait nyilvánosságra kell hozni. Hát tegyük fel magunknak a kérdést, hogy milyen lehet így dolgozni. Szerintem ez nem elfogadható ilyen módon. Továbbá nem lehet az összes információt nyilvánosságra hozni. Arra is gondolni kell, hogy mi történik az európai versennyel. Üdvözlöm azt, hogy a raportőr nagyon ambiciózus, és szeretné a generikus gyógyszerekre vonatkozó határidőket meghosszabbítani, illetve egy-két cikket szeretne törölni. Nagyon hasznos lenne, hogyha sikerülne egyszerűsíteni és egységesíteni az időkereteket. Gondolok itt a többi gyógyszerre. Ezt több módosítómban is javasolni fogom. a nagyobb hozzáférhetőség, illetve az, hogy minden EU állampolgár hozzáférjen a gyógyszerekhez, függetlenül attól, hogy melyik tagállamban él, szintén elengedhetetlenül fontos. A preambulum bekezdésekkel kapcsolatban mondom, hogy én itt a kispiacok eh, érzékenységét említeném, illetve azt, hogy minden eh, gyógyszer esetében fontos hogy figyelemmel kísérjük a helyzetet, mint egy, hogy milyen piacra vezetik ezeket be. Nagyon megköszönöm az együttműködést, és köszönöm a bizottság által adott kiváló magyarázatokat. Az előadóasszony is azt hiszem nagyon jól működött együtt mindenkivel az irányelven folytatott munkában, és remélem ebben az irányban haladunk tovább. Köszönöm szépen, Schulz kollégának adom meg a szót, aki az árnyék jelentős tévő volt. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm az előadónak, a bizottságnak, a titkárságnak azt, hogy energiát fektettek ebbe a munkába, hogy ezzel a jogszabályjal foglalkozzunk. Nagyon nehéz itt most kiegyensúlyozni a tagállamok jogait, ugye ők jogosultak arra, hogy a saját egészségügyi rendszerüket meghatározzák, ki kell ezt egyensúlyozni az Európai Unió által nyújtott hozzáadott értékkel, a betegek érdekeivel és persze a gyógyszerágazat védelmével. Mindenkinek joga van jó minőségű, hatékony gyógyszerekhez még hozzá sürgősen, vagy hát megfelelő időben senkit nem lehet megakadályozni abban, hogy ezekhez hozzájusson. Az új irányelvet üdvözöljük, hogyha a visszatérítés és árazás kapcsán ez javítja a mechanizmusokat, illetve hatékonyan értékeli ki a hozzáadott hozzáadott értéket. Egyes tagállamokban az árazás és a visszatérítés nagyon lassan zajlik, sokszor ez rengeteg időt vesz igénybe, de hát ez elfogadhatatlan késedelmet jelent, a gyógyszerek nem jutnak el a betegekhez időbe, és nagy különbségek alakulnak ki az Európai Unió 27 tagállamában. Az új irányelvnek tehát ezeket az egyenlőtlenségeket kell megszüntetnie, vagy ezt kell céloznia. A nemzeti egészségügyi hatóságokat persze meg kell védeni, a tagállamoknak joga van a saját egészségügyi rendszerük megszervezésére, kialakítására értenünk kell a különböző gazdasági körülményeket is, amelyekben ezek a rendszerek működnek. A jelenlegi irányelv nem eh, tudta elérni, hogy átláthatóak legyenek a döntéshozatali folyamatok, és hogy értsük, hogy a betegek milyen gyógyszerekhez jutnak hozzá. A titkolódás, titkolózás az nem eh, sokat segít, az ár célok meghatározásának a folyamata, hogyha titokban zajlik, akkor akadályozza az összehasonlítást. Írországban fizették, hazámban fizették a legmagasabb árakat a gyógyszerekért a média jelentések szerint. A média beszámolt arról, hogy néhány szabadalmaztatott gyógyszer esetében előfordult, hogy 50%-kal többet fizettek az ír állampolgárok, mint az Egyesült Királyságban élők. Hát ez egész egyszerűen elfogadhatatlan és nem is fenntartható azzal kapcsolatban, hogy mások mit fizetnek, hát a tagállamoknak nincs meg a hatásköre, hogy a legalacsonyabb árakat tárgyalják ki, úgymond a gyógyszergyárakkal. Megpróbálják ellenőriz, ellenőrzésük alatt tartani a gyógyszerárakat, de az információ csere például kulcsfontosságú ahhoz, hogy megengedhető áru, megfizethető áru gyógyszerek álljanak rendelkezésre. A Európai Adatbázis nagyon sok tagállam használja az árak összehasonlítására. Ezen kívül további intézkedésekre is szükség van. A bizottság is ezeket, hogy hogy lehet az átláthatóságot javítani. A generikus gyógyszerek piacra jutását igyekezik sürgetni a bizottság. Ez sokat segítené a piacon, és minket is érint az, hogy hogyan állapítják meg a határidőket, attól függően, hogy milyen értékelést végeznek az egyes tagállamokban, de előfordul, hogy az időkeretek nem reálisak. Előfordul, hogy hosszas egy konzultációs folyamat, például Hollandiában van ilyen, ezt tovább kell vizsgálni. Támogatom az előadót abban, hogy a szankciókat javasol olyan tagállamokkal szemben, amelyek nem teljesítik a kötelezettségeiket. És azt is támogatnám, hogy a bizottság javaslatának értelmében hogy ne kössenek ilyen lépéseket szabadalmak létéhez, és nagy örömmel várom az együtt végzett munkát az elkövetkezendő hetekben. Rivazi. Köszönöm szépen, Rivázi asszony következő. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Parvanova kollégának a hihetetlen mennyiségű munkát, amelyet elvégzett az irányelv kapcsán. Természetesen azért vannak még problematikus kérdések, gondolok itt az átláthatóságra, a gyógyszerek árának meghatározásában. A bizottság által javasolt irányelv általában gyors hozzáférést biztosít a gyógyszerekhez a betegek számára, de hogyha közelebbről megnézzük, akkor azt látjuk, hogy inkább a versenyképességi logika érvényesül a közegészség ügy kárára. Miért mondom ezt? Azért, mert ahogy a jelentéstevő is mondja, a 13-as cikk problematikus, hiszen csökkenti a visszatérítési szinteket az új gyógyszerek esetében, és ezzel csökkenti a gyógyszerek minőségét, illetve annak az értékelését, hiszen, hogyha megtörténik az engedélyezés, akkor a tagállamok már nem értékelhetik újra az egyes gyógyszereket. Ezt Parnova asszony is elmondta, ez nem elfogadható. Aztán a második dolog, az előjogokat meghaladja a bizottság, hiszen szankciókat irányoz elő akkor, hogyha a kompetens hatóságok a határidőn túllépnek. Ez nincs igazából egyensúlyban, tehát jobb lenne ismét egy harmonikus helyzetet a, a, kialakítani, hiszen a tagállamoknak nagyon szigorú követelményeket kell ö, betartaniuk, és ö, Gondolok itt az árak visszatérítésére, az árak fixálására, rögzítésére, és közben ugye mindig az árak emelkedését kéri, kéri a gyógyszeripar, tehát nincs egyensúly. Azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne, hogyha ebben a témában elmondanánk, hogy az ár, illetve a pénz visszatérítés az hozzáadott érték függvényében történik. Az olyan országok, mint Franciaország is, akkor akar visszatéríteni az árból, hogyha valóban van egy, egy terápiás hozzáadott érték az egyes gyógyszerek esetében. Aztán, ami a kvalifikációkat illeti, mm, nézzük, hogy eredményre juthatunk-e, hiszen a tanács ugye ellenzi, látjuk azt az irányelv kapcsán is, tehát valóban az összes energiánkat bele kell ebbe fektetni, és ezt szívesen megteszem, hogy módosítsuk az irányelvet, hiszen az alapvetően nem elfogadható. Tehát a kérdésem az az, hogy mennyi az esélye annak, hogy hogy valóban meg tudjuk változtatni az irányelvet, és az jó lesz, hiszen nagyon sok cikkely problematikus, a 13-as, a 8-as és így tovább, ezek jelenlegi formájukban egyáltalán nem elfogadhatók a tagállamok számára. Tehát fölmerül a kérdés, hiszen rengeteg munkát ölünk bele ebbe az irányába, de aztán valóban felmerül a kérdés, hogy megéri-e mindez az erőfeszítés. Als nächstes spricht dann Christopher Fjellner. Christopher Fjellner. Thank you very much, Mr. President. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt mondanám, hogy Parvanova asszony javaslatainak legnagyobb részét támogatom. Hát tényleg elég érzékeny kérdés. Itt az átláthatósággal foglalkozni az árazás és visszatérítés kapcsán, ugyanakkor, amikor ugye megpróbáljuk nem szabályozni az árazási szinteket, vagy visszatérítési szinteket az az igazság, hogy én nem szerettem azt, amikor kollégák eljönnek ide, és azt mondják, amit most én fogok tenni egyébként, hogy már van egy rendszer. De hát tényleg van egy rendszer, és most csak egy példát akarok mondani, hogy sajnos még a jó szándék is akaratlanul is kárt okozhat. Az egyetlen aggályom, az pontosan az, hogy ebben a kontextusban az időkeretekre vonatkozó követelmények milyen hatással bírhatnak a jelenlegi álmegállapítás és ártámogatási rendszerekre. Nálunk generikus rendszer van az én hazámban, itt havonta van árverseny ugye a cégek között, és az a cég, amelyik győztesen kerül ki ebből, tehát a legalacsonyabb árat ajánlja, lesz mondjuk a hónap generikus gyógyszerét biztosító cég, tehát ez lesz a hónap generikus gyógyszere, annak a, ez a cég fogja ellátni az összes patikát az országban az érintett generikus gyógyszerrel. Tehát ez, ez a jutalom mondjuk, a jutalma annak, hogy megnyerte az árversenyt. Senki nem kritizálta ezt, sem a kutatók, a gyógyszerészek, a cégek, senki, tehát mindenki elégedett ezzel, a bizottság sem tett panaszt soha, hogy mi milyen rendszert alkalmazunk, valóban átlátható rendszerről van szó, de hát egy ilyen kis országban, mint Svédországban is 700 millió eurót lehet ezzel megtakarítani. Ettől függetlenül, hogyha mondjuk azt mondjuk, amit a bizottsági javaslatban teszünk, hogy a generikus gyógyszereknél csak 15 plusz 15 nap lesz, hát nálunk havonta szervezik ezt meg, akkor az lehetetlen lenne. Ugye Parvanov asszony azt javasolja, hogy növeljük ezt 25 plusz 25-re, ami segítene, de még így sem tudnánk megoldani, mert az érintett cég nem tudna ilyen rövid idő alatt minden gyógyszertárat ellátni, tehát még ez is gondokat okozna. Ezért gondolom azt, hogy persze szükségünk lehet időkeretekre, azért, hogy átlátható rendszer legyen, és ne csak egy adhok folyamat, amit a tagállamok alkalmaznak. Nem lehetünk ennyire rigorózusak és ennyire rugalmatlanok. Mert hát azért a tagállamok mégiscsak jogi szempontból megszervezhetnek valamit, és szabályozhatnak valamit, ami átlátható. Azt gondolom, hogy ez a konkrét probléma, hát majd Parvanova asszonyjal úgyis leülünk, és ezt még alaposabban átbeszéljük, tehát hogy ez a konkrét probléma nem áll egyedül, még lehet, hogy több is van ebben a javaslatban. Persze ambiciózusak vagyunk, és szeretnénk az átláthatóságot megvalósítani, de a jó szándékkal van kikövetve a pokolba vezető út is, tehát ne, érjő, ne okozzunk akaratlanul kárt, és ne avatkozzunk be a tagállamoknak a hatáskörébe. Elnézést kérek, hogy én nemzeti példákat hoztam fel, de hát én most a saját tudásomat használtam fel, tudom, hogy a saját hazámban mi történik. Hát igen, ez előfordul időnként az az Európai Parlamentben is. A, most a GUE árnyék jelentés tevőjének, Alde Szuszának adom át a szó. Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de eh, me congratular com o facto. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek Voltak olyan javaslatok itt a jelentésben, amelyek nem szerepeltek az irányelvre vonatkozó javaslatban. Nagyon fontos ez a javaslat. A szabályozás hiányait próbálja, hiányosságait próbálja megszüntetni, a jogi kiskapukat. Nagyon kevés idő áll rendelkezésünkre, ezért csak három rövid kérdést tennék fel. A jelentés a szerződéses megállapodás időtartamát korlátozza, vagyis hát ez kizárja az irányelvből. Úgy tűnik, hogy az irányelv ebből a szempontból kiüresedik, már ami a korábbi helyzetet illeti, a finanszírozási szempontokból, és így tovább. Ez egy nagyon súlyos kérdés. Az én hazámban, Portugáliában a következő történik. Nagyon sok patika amelyek a kórházakban működnek, ilyen nehéz sorsra jutnak. Hát nem tudom, hogy nem kellene-e további időt fordítani arra, hogy megállapodásra sikerüljön jutni. A másik kérdésem a generikus gyógyszerekkel kapcsolatos. Ugye, hogy most a 15 nap helyett 25 a javaslat, és 35 a visszatérítésre vonatkozó javaslat. E, ennek az időtartamnak a meghosszabbítását azzal támasztja alá az előadó asszony, hogy ez nagyon hasznos és előnyös a nemzeti szolgáltatóknak is, az egészségbiztosítási rendszereknek, meg a gyógyszerek fogyasztóinak is. Hát én szeretnék egy picit több magyarázatot kapni az indokokra, hogy milyen előnye van ennek mégis pontosan. Tehát miért hasznos ez a betegeknek, és miért hasznos ez az egészségbiztosítási rendszereknek. Több nemzeti hatóság ugyanis nem így gondolkodik Különösképpen az érdekel, hogy melyek azok a nemzeti hatóságok, amelyekre az előadó asszony utalt. A másik pedig az előttem szóló kérdéseihez csatlakozva, én is szeretném azt mondani, hogy a referencia terméken túl van referencia ár is, nem csak referencia termék. Miért nem lehet mondjuk egy automata, automatikusan működő eljárást életbe léptetni a generikus gyógyszerekre is, mondjuk a nemzetközi teszteket felhasználva a Pharmaceutical Inquirer-ben szereplő teszteredményeket, és akkor így elkerülhetnénk egy olyan folyamat megismétlését, amely időt pazarol. Ezek a bevezető kérdéseim a vita első szakaszában, és fontos dolgokat szeretnék titkár, tisztázni, a frakcióm kéri ezt tőlem. Köszönöm szépen, Bánki Eri kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, először is szeretném megköszönni a jelentéstevő asszony munkáját, hiszen tényleg egy nagyon jó és ebben az esetben a mi álláspontunkkal is teljesen sok kérdésben összevágó javaslatot tette az asztalra. Az nagyon fontos, amit a bevezetőiben megjegyzett Paranova asszony, miszerint ez elsősorban betegbarát ez a javaslat, nem pedig iparbarát. Én azt gondolom, hogy a, azok a javaslatok, amelyek megfogalmazottak elsősorban az Európai Uniós polgárok, illetve így a magyar polgárok érdekeit is képviselik. Van néhány olyan pont, amelyben egyértelműen támogatom azt a módosítást, amelyet a jelentéstevő kezdeményezett, hiszen azt gondolom, hogy az Európai Bizottság által megfogalmazott új határidők nem minden esetben segítik az átláthatóságot, és nem segítik azt, hogy a gyógyszerek forgalmazása, a generikus gyógyszerek forgalmazása az kellő hatékonysággal tudjon működni, pedig én is azzal értek egyet, hogy éppen ez a fontos feladat, a minél szélesebb körű átláthatóság, illetve a hatékonyság biztosítása ezen a területen. Ezért azt gondolom, hogy a 15 napos határidő, amelyet a bizottság javasol, valóban túlságosan rövid, Reményeim szerint az a 25 plusz 25 napos határidő, amelyet a jelentéstevő is javasolt, az, az már egy rugalmasabb kezelést tesz lehetővé. Ami fontos lenne még a mi szempontunkból, hogy a bizottság által javasolt irányelv tervezete visszalépést jelentene Eh, az árak átláthatósága terén azért, terén azért is, mert eh, ugye a tagállamoknak rendszeresen meg kellett küldeniük korábban azokat az árakat, amelyeken eh, ezeket a gyógyszereket forgalmazzák. Működött egy Euripid nevezetű program, amelyben 18 Európai Uniós tagország vett részt. Ebben a az általam képviselt ország Magyarország átlag fölött vette ki a részét, hiszen az Európai, Unió, az Európai Bizottság finanszírozta ennek a program működtetésének a 90%-át a magyar eh, hatóság, az országos egészségbiztosítási pénztár a 8,5%-át, és az osztrák eh, hatóság eh, a másfél százalékát. Azért tartom jónak ezt a programot, mert így minden tagállam tisztában van az adott gyógyszerek más tagállamokban bevezetett vagy a piacon érvényesített forgalmazói árának, tehát a, a saját országukban az ármeghatározásnál a gyógyszergyártó cégekkel szemben a hatóság tud egy jobb árat érvényesíteni, ami értelemszerűen a felhasználóknak, tehát a, az állampolgároknak a pozícióit javítja, ők olcsóbban jutnak hozzá azokhoz a gyógyszerekhez, amelyek a betegségük kezeléséhez nélkülözhetetlenek. Van még egy fontos dolog, amit szeretnék támogatni, amit a jelentéstevő eh, Parvanova asszony, Parvanova asszony jelzett, ez pedig a 16. cikknek a a törlése. Én azt gondolom, hogy, hogy teljesen fölösleges meghagyni ezt a szabályozást. Nem hiszem, hogy ez előrevinné a, az ügyet, ezért azt gondolom, hogy az elhagyása, illetve hát a 18 cikk második bekezdésében foglaltak érvényesülése, azt meg tudja oldani azt a problémát, illetve tudja kezelni azt a kérdéskört, amelyet a bizottság ezzel eh, véleményem szerint túlszabályozott volna. Úgyhogy ezek eh, a módosítások mindenképpen azt gondolom, hogy a felhasználók az európai és a magyar állampolgárok érdekeit képviselik. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, Korin Lepás. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, én is először is gratulálok, és köszönettel tartozom a jelentéstevő asszonynak, Parvanova asszonynak, hiszen nagyon, nagyon jó munkát végzett, és nagyon örülök annak, hogy az indoklást ilyen jól megfogalmazta, és itt is hangsúlyozza az átláthatóságot. Én is támogatom a jelentést három nagyon fontos kérdésben. Egyrészt a szankciók eltörlése, a határidőkben nem tartásáért szerintem helyes az, hogy a nyolcas cikkeit emeli ki a jelentéstevő, és itt kiemelném a szubszidítás és az arányosság elvét, hiszen hogyha megtartjuk ezt az intézkedést, akkor ez további bürokratikus terheket róna. Ezen kívül új az új cikkely bevezetését az átláthatóságra vonatkozóan, illetve az összeférhetetlenségre vonatkozóan fontosnak tartom, ami pedig a, generikus gyógyszereket illeti. Valóban nagyon rövid a, határidő, a 15 plusz 15 nap, és itt valóban hosszabb eszmecserére van szükség, tehát helyes a hosszabb határidő. És kicsit csatlakoznék Rivázi asszonyhoz. Én is úgy gondolom, hogy itt a határidő nem megfelelő, a 180-ról 120 napra való csökkentés nem elfogadható, tehát ezt javasolta a bizottság, ez nem elfogadható a tagállamok számára, hiszen a technológiai elemzések tovább bonyolítják a helyzetet, és nagyon fontos az, hogy kellő mértékű idő álljon rendelkezésre a tagállamok számára a visszatérítéssel kapcsolatos elemzések elvégzésére. Ugye erről beszélt a bizottság is, és beszélt a jelentéstevő is. Itt nagy az egyensúlytalanság, tehát ezt valóban orvosolni kell. Parvanova asszonyhoz a kérdésem a következő. Mi a legelfogadhatóbb stratégia, annak érdekében, hogy valóban átmenjen ez a szöveg, méghozzá olyan formában, hogy a tanács is elfogadhassa, és abba az irányba menjen, amelyet mindannyian támogatni tudunk. Köszönöm szépen, Lepázs asszony. Most a bizottság képviselőjének adom át a szót, tessék. Thank you very much, Mr. Chairman, and, uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság nevében először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek ezért a nagyon világos munkáért, nagyon jól bemutatta a javaslatot, és köszönöm azt is, hogy támogatja a célkitűzéseinket. Ez egy régi irányelv, 22 éves, és modernizálásra van szüksége. Az elmúlt, az azóta eltelt időben a piac nagyon vál, sokat változott, és nagyon sok új bírósági ítélet is született ezen a téren. Három fő oka van a modernizációnak. Az első az, hogy az európai ipart versenyképesebbé szeretnénk tenni adminisztratív eljárások terén valamint szeretnénk biztosítani azt, hogy a betegeknek gyors, könnyű hozzáférése lesz a gyógyszerek, legyen a gyógyszerekhez. Harmadik célunk pedig az, hogy a megszorítások idejében költségvetési megtakarításokat tudjunk eszközölni. A modernizáció eszközével ez mind elérhető lesz. Technikai szempontból nagyon bonyolult ez a munka, de politikai szempontból sem túlságosan egyszerű ez az irányelv, mivel nagyon fontos a szubszidiaritás elvének betartása. A javaslat csak eljárási szabályokat javassal, tehát nem próbáljuk meg az árszinteket és a visszatérítés, az ártámogatás szintjét szabályozni, ezek továbbra is nemzeti szinten kerülnek eldöntésre, de szeretnénk az európai jogszabályokat az európai valósághoz alakítani, igazítani. Szeretnék a vitával kapcsolatban három megjegyzést tenni. Először is a bizottság szeretné elkerülni az eljárások megkettőzését. Tehát nem, nem szeretnénk elkerülni azt, hogy az, a, a, a, a tagállamok újra értékeljék a követelményeket, csak azt szeretnék elkerülni, hogy ennek az értékelésnek a, ez az értékelés kettős módon menjen végbe. Aztán a szellemi tulajdonjogok bevonását is szeretnénk elkerülni, ugyanis néhány vállalat ezt használja fel, és ez megakadályozza a generikus gyógyszerek gyors piacra jutását. Aztán a generikus piacok gyorsabb piacra, generikus gyógyszerek gyorsabb piacra jutása nagyon sok országban a költségvetés számára is hasznos lenne. A hatástanulmányunk is ezt támasztja alá. A nemzeti költségvetéseket igen jó irányban befolyásolná ez a helyzet. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer minden megjegyzésüket. Mi Szeretnénk nyílt vitát folytatni a tanácsal és önökkel is, és úgy gondolom, hogy a ma hallott nagyon sok javaslat közül, nem csak a jelentéstevő, hanem a hozzászólók javaslatai közül is sokat bele tudunk foglalni a szövegbe, mert ez a tagállamok helyzetét is meg fogja könnyíteni. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, és megemlíteném a ciprusi elnökség pozitív hozzáállását is ehhez a javaslathoz. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Még egyszer visszaadom a jelentéstevő asszonynak a szót, tessék. Thank you, President. Um, thank you to the... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az árnyékelőadóknak és mindenkinek, aki megosztotta velünk most itt a gondolatait. Technikai és politikai szempontból is nagyon érzékeny ez a dosszié. Nagyon sok ellentmondásos pont szerepelt itt, amelyeket muszáj volt tisztázni a tagállamokkal. Én a politikai vonatkozásaival fogom kezdeni, tehát hogy mi lesz ennek a jogszabálynak majd az élete. Rivázi asszony ugye föltette ezt a kérdést, hogy mi lesz a gyakorlatban. Azt mondhatnám, hogy mi onnan indultunk ki, hogy gyakorlatilag teljesen befagyott minden, mert vonakodtak az érintett felek. Én megpróbáltam egy picit megtörni a jeget, és a lehető legtöbb változtatást elérni. Az eredeti bizottsági javaslaton igen sokat változtattam. Nagyon fontos az, hogy a tagállamokat ne tegyük ki nagy nyomásnak, pénzügyi bizonytalanságoknak, és így tovább. De mindeközben az egész dossziénak az a fő célja, hogy a nemzeti hatóságok életét ne nehezítsük meg, ne vezessük őket csődbe, hanem nagyobb átláthatóságot valósítsunk, meg nagyobb biztonságot és előreláthatóságot, és így a betegek jobban hozzáférhessenek új vagy megfizethető áru gyógyszerekhez. Ezért gondoltuk azt, hogy miután a felmérések, ugye 2009-ben, 2009-ben volt egy ágazati felmérés, rengeteg bizonyíték és adat érkezett be, ennek a nyomán, tehát hogy ezt megvizsgálva arra jutottunk, hogy bizony szükség van a jogszabály megváltoztatására, nem csak azért, mert ez egy 22 éves jogszabály, hanem azért is, mert hatalmas változások vannak, nagy nyomás nehezedik a tagállamokra és a nem átlátható gyakorlatokat bizony alkalmazták itt-ott. Én egyetétek Fjellner úrral teljes mértékben. Az egyes tagállamokban fennálló helyzetet mindenképp figyelembe kell venni, és én nagyon szívesen megvitatom ezt a kollégákkal és az árnyék előadókkal, mert így tudjuk a legjobb módját megtalálni annak, hogy megvédjük a nemzeti hatóságokat az igazságtalan vagy tisztességtelen nyomásgyakorlástól, de a betegeket is az nem igazolható késedelmekkel szemben. Tehát csak így tudunk eljárni. A biohasonlóság kapcsán az ekvivalencia a generikus gyógyszerekre vonatkozik, a biológiailag hasonló gyógyszerek egy másik kategória, ugye itt is piacra forgalomba hozatali engedélyt adnak ki. A bizottság már elmondta, hogy kiderült ugye az ágazati felmérésből is, méghozzá kétség kívül, hogy egyes esetekben megszekték a szabályokat, illetve olyan jelentésekről, olyan beszámolók érkeztek, hogy a szabályok megsértése történt, ezt meg kell előzni. Én megpróbálok teljes mértékben rugalmas maradni a tagállamokkal szemben. Tehát ami az, a szakértőket és az átláthatóságot illeti, hát szerintem ezeknek a vitáknak a nyomát, hogyha nyomán, ha az Európai Néppárt követi az álláspontját, akkor azért az zárt ajtók mögötti tárgyalások nem túl előnyösek, és inkább a, az állampolgároknak kellene több információt kapniuk. Gondoljanak a mentesítési eljárásra, ugye négy ügynökség helyzetét vizsgálta a mi szakbizottságunk, hogyha erre visszagondolnak, ebből is látszik, hogy azért inkább az átláthatóság felé hajlunk, és afelé, hogy az információt közzétegyék, illetve az érdekeltségi, érintettségi nyilatkozatokat is közzétegyék a szakértők. Ami a hozzáadott értéket illeti, mivel különböző nemzeti rendszerek működnek, csak egy módja van annak, hogy igazságosak és kiegyensúlyozottak legyünk, az, hogyha a bizonyítékokon alapuló megközelítést alkalmazzuk, de mindenképpen egyetlen egy rendszerre van szükség, mert ez nagyobb kiegyensúlyozottságot és tisztább helyzetet teremt az Unióban, tehát az egészségi technológiai értékelésre van szükség. Hát a generikus gyógyszerekre még gyorsan visszatérve nem tudom, hogy milyen bizonyítékokra lenne szükség, de hát azért azt hiszem kétség kívül látható, hogy jelentős árcsökkenést tapasztalunk, hogyha a generikus gyógyszerek megjelennek a piacon, és ez a betegeknek nagyon jó. A referenciaárak inkább a nemzeti kompetenciába tartoznak. Mi nagyon odafigyelünk a jogalapra annak érdekében, hogy harmonizáljuk ezt a dolgot. A referencia ár az tényleg nemzeti szinten születik meg, és ez valóban a nemzeti hatóságoknak a kompetenciája, és az is kell maradjon. Hát remélem, hogy sikerül nagyon jól együttműködni a kollégákkal, az árnyékelőadókkal, annak érdekében, hogy ezt az ügyet előre vigyük. Azért, mert itt mindenkinek az érdekeit szolgáljuk. Tudván, hogy több olyan tagállam van, amely még igencsak húzódozik, és vonakodik. Szerintem minden támogatásunkat meg kell adni, a cip, adnunk a ciprusi elnökségnek az erőfeszítéseihez, hogy meg tudják győzni ezeket a tagállamokat arról, hogy mi csak támogatni kívánjuk őket. Tehát, hogy mi csak abban kívánjuk őket segíteni, hogy a nem tiszta, kiegyensúlyozatlan és nem átlátható gyakorlatok megszűnjenek. Köszönöm szépen, és várom az együttműködést. Vielen Dank. Köszönöm szépen a jelentéstevő asszonynak a utolsó hozzászólást a módosító indítványokat 18, november 19-én déli 12 óráig lehet benyújtani. A szakbizottságban 20, november 28-án tárgyaljuk tovább a dossziét, december 18-án fogunk róla szavazni, és azt még nem tudjuk, hogy a plenáris ülésre mikor kerül. Köszönöm szépen a vitát! ezt a lelkes munkát mindenki részéről. Következő napi rendi pont a nyolcas, a, elnézést a hatos, tehát a földközi tengeri jegyzőkönyv ratifikálása. Azt mondták, hogy a jelentéstevő az, hogy nincs itt, de az árnyék jelentéstevők sincsenek. Ja, zwei sind heute da. De ketten itt vannak, Tanterella és Zikalikákis kollégák itt vannak, hát akkor átadom a szót most mindjárt a jelent, árnyék jelentés tevőknek, hogy szóljanak a frakcióik nevében. Tehát a hatos napi napirendi ponttól Tantarella úr. Ringrazio la collega Rosbach per la relazione e auspico Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Rosszbák kollégának a jelentést, és hát remélem, hogy a parlament jóvá hagyja majd a, a jegyzőkönyvhöz való csatlakozást. Igen, késői időpontban jelenik meg ez a ratifikálás az mediterrán, vagyis a földközi tenger körüli országokkal folytatott együttműködés nagyon fontos, hiszen enélkül nem fogjuk tudni mi sem megvédeni, mi sem megvédeni földközi tengerünket. A mexikói öbölben 2010-ben történt olajkatasztrófa megmutatja, hogy az a tengeri olajjal kapcsolatos, olaj kitermeléssel kapcsolatos tevékenységek igenis kockázatot rejthetnek magukban a mexikói öbölben tapasztalt olajszivárgás a földközi tengerben katasztrofális és visszafordíthatatlan következményekkel járna az érzékeny ökoszisztémára, és azoknak az országoknak a gazdaságára is, ahol a turizmus és a halászat a legfontosabb ágazatok közé tartoznak. Tehát e, mivel a földközi tenger egyedi természeti környezet. Nagyon fontos, hogy megvédjük ezeket a természeti erőforrásokat, amivel rendelkezik, és hogy ezen, ezáltal a turizmust is védelmezzük. Jelenleg Olaszország kampányol a jóváhagyás ellen, amelyet amelyet a kormányunk amúgy már eltervezett. Ugyanakkor tudjuk, hogy olajkitermelés folyik bizonyos szigetek környékén, amelyek pontosan ilyen védendő, érzékeny ökoszisztémának bizonyulnak. Az ipari bizottság tegnap szavazott éppen az offshore tevékenységek biztonságáról szóló anyagról, amely az, az offshore olaj- és gázkitermeléssel kapcsolatos tevékenységeket érinti, vészhelyzeti tervekről szól, a karbantartási szabályokat szabályoz meg, az üzemeltetők felelősségéről szól, illetve a kockázat értékelésről, valamint a tevékenységek nyilvánosságára téteréről szól. Sajnos ez az anyag végül is irányelv lett, ahelyett, hogy rendeletnek nyilvánították volna, a rendelet sokkal hatékonyabb és gyorsabb eszköz lett volna a védelem biztosítására. Minden esetre nagyon fontos lenne, hogy ezt az, ehhez az egyezményhez minél előbb csatlakozzunk, illetve a jegyzőkönyvhöz minél előbb csatlakozzunk. Különösen azért, hogy az üzemeltetőknek megadjuk azokat a technikai és pénzügyi eszközöket is ezáltal, amelyek által biztosíthatják a védelmet, amelyek által előkészíthetik az vészhelyzeti terveket, kockázatelemzést végezhetnek. És még mielőtt ezt elvégzik, nagyon fontos dolog gondolnunk arra is, hogy a nemzeti hatóságoknak biztonsági ellenőrzéseket is kell szervezniük. Nagyon remélem, hogy az Európai Unió vezető szerepet fog játszani a tengeri környezetek védelmében, és meg mindent megtesz ezért. Elnék, köszönöm szépen Tartarella úr. Most a liberálisok árnyék jelentés tevőjének, Szukalikákis kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a jegyzőkönyv egy régi jegyzőkönyv magába foglalja a barcelonai egyezményt, amely a földközi tengeri együttműködés kiváló alapját képezi. Számunkra a földközi tengeri térség rendkívül fontos, ugye a, a dél-olaszországi gazdaság számára, illetve a tengervédelem is. Nem csak a saját tevékenységünk szempontjából fontos ez, hanem a többi földközi tenger ország szempontjából is. Elfogadva a jegyzőkönyvet, amelyben szerepel több földközi tengeri ország, ezáltal egy eszközt adunk a bizottság kezébe, hogy tovább lépjen, és az összes földközi tengeri országot bevegye ebbe a jegyzőkönyvbe. Nem a legjobb jegyzőkönyvről van szó, de egy régi ez, de mégis úgy gondolom, hogy olyan jegyzőkönyv, amely hogyha, amelyet, hogyha mindenki elfogad, akkor egy minimális szabványt, egy minimális normát tudunk létesíteni, tehát mindenképpen kívánatos támogatom ezért, és nagyon remélem, hogy a bizottság a szavazatunkat ki fogja használni a kellő célra. Köszönöm. Van még egy hozzászóló lepás kolléga, tessék. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden én is szeretném támogatni azt, amit el, ami elhangzott, valóban egy régi jegyzőkönyvről van szó, de szükség van rá, és arra is, hogy a, a partnereink, a földközi tengeri partnereink aláírják. Tunézia, Marokkó, Líbia, Ciprus többek között már aláírta ezt, tehát fontos, hogy az Európai Unió is aláírja. Nem a legjobb jegyzőkönyvről van szó, de mégis ezt gondolom a jelenlegi szöveget ugye az offshore platformhoz kell közelíteni, amelyről már beszéltünk, valóban megvan a kockázata, kockázatos ez, és ezért már egy nagyon nem ugyanaz a helyzet ebben a térségben, mint a Lamas csatornában, vagy az Atlanti óceánon, óceán térségében, tehát mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a tengerek kiaknázását szabályozzuk, alá kell írnunk ezt a jegyzőkönyvet. Természetesen nem gondoljuk azt, hogy minden problémánknak ez lesz a kulcsa. Köszönöm szépen, most átadom a bizottságnak a szót, tessék. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a bizottság nevében a parlament eh, e témában elvégzett munkáját és támogatását. Szeretnék csatlakozni az előző hozzászólóhoz, és azt mondani, hogy nagyon sürgős feladat a jegyzőkönyv eh, ratifikálás az EU részéről, nem csak azért, mert ez a földközi tenger védelme területén további eszközt jelentene a katasztrófák elleni védelemben, hanem azért is, mert politikai jelzést közvetítenénk délre levő partnereink felé arról, hogy mi is megtesszük a tőlünk minden terhetőt annak érdekében, hogy az offshore tevékenységektől megvédjük a földközi tengert. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Ezzel el is érkeztünk a mai délelőtti napirend végéhez. Tehát ma voltak a módosítóról, módosítókról szóló viták, és valószínűleg a novemberi első november 1 plenárison kerül majd sor ennek a jelentésnek a megtárgyalására. Mindenkinek jó étvágyat kívánok az ebéhez, ebédhez, és pontosan délután három órakor kezdjük a szavazással a munkát.